Could you take your seats now, please? Kérem foglalják el a helyüket. I apologize for the slight delay. Elnézést kérek a késésért. Csak eh, szeretnénk eh, elérni azt, hogy eh, mindenki meg tudjon érkezni, és akinek itt kell lenni, az itt is legyen. So, um, I can, I can now declare this meeting open. I remind members the purpose Megnyitottnak nyilvánítom ezt az ülést, és szeretném eh, emlékeztetni önöket, hogy az első napi rendi pontunk eh, az az elnök megválasztása és a négy alelnök megválasztása a 191-es eh, cikk értelmében, házszabály 191-es cikke érdekében. Először az elnököt választjuk meg, majd ezt követően az alelnököket. Azt gondolom, hogy megállapíthatom azt, hogy szavazatképesek vagyunk, ehhez mindössze a tagok negyede szükséges, és most pedig akkor az elnök jelölt személyére szeretnék javaslatot hallani. Szilvi következik. Thank you, chair. Je vais parler français. Köszönöm, elnök asszony, franciául fogok beszélni. Nos, Gondolom, hogy nem lesz meglepő eh, az, hogy eh, az ALDE jelöltjét mindenki ismeri, és eh, Sharon munkáját is mindig méltányoltuk, köszönjük, különösen azt a munkát, amit a trilógusok idején művelt, illetve végzett. Egy dolgot szeretnék itt világosan kifejezni. Ennek a szakbizottságnak a hatáskörére is tekintettel, illetve Eh, arra való tekintettel, hogy az államadóság válság és az euróválság közepette eh, működünk, eh, szeretném, hogyha a olyan Szeretném, hogyha eurozónás személyek lennének az elnökségben is, Nyilvánvaló, hogy nem csak az állampolgárság számít, hanem a politikai nézetek is, illetve a szaktudás is. Sharon Bowles Nagy-Britanniából érkezett. Még egyszer, tehát tudom, hogy önök adott esetben megkérdőjelezhetik azt, amit eddig mondtam. Azt gondolom, hogy még egyszer utalva arra, hogy az Európai Unió helyzete milyen instabil, és eh, az euró eh, helyzete is mennyire eh, instabil, mégis úgy gondoljuk, hogy Madame Bolsz a megfelelő személy arra, hogy folytassa ezt a munkát. Thank you very much, uh, Jean-Paul. Köszönöm, Jean-Paul. Président, Köszönöm, elnök asszony, egy eljárási kérdésem lenne. Ugye itt egy alakuló ülésről van szó, és jó lenne, hogyha ilyenkor átvenné a az elnöklő szerepet eh, a korelnökünk, eh, a drága Astrid konkrétan, mert ő a korelnök, és emellett is lenne még egy megjegyzésem, eh, hozzátéve ahhoz, amit Szilvi Gulár is elmondott. A jó lenne a jelenlegi nehez, nehézségek közepette, hogyha a bizottság elnöke nem vállalna el további plusz munkákat, például raportőri munkákat, mert így is elég nehéz lesz a dolga, és jó lenne, hogyha a büróban, amikor magára osztja a feladatokat, akkor a jövőben nem így járna el, de egyébként nagy örömmel fogunk őre szavazni. Uh, thank, thank, thank you very much. Uh... Köszönöm. Ön ugye most azt mondta, hogy furcsája, hogy én vagyok itt az elnöki székben, de a szabály úgy szól, hogy a volt elnök vagy alelnök, vagy ha nem állnak rendelkezésre sem az elnök, sem az alelnökök, akkor a legrégebb óta hivatalban levő képviselő elnököl. Tehát a parlamenti ciklus elején valóban a Doyen, a korelnök Eh, szokta levezetni ezt az ülést. A félidős újraválasztásnál a távozó elnök eh, szokta ezt eh, csinálni. Az afkonál panaszkodjanak, hogyha önöknek ez nem tetszik. Egyébként nekem semmi problémám nincs azzal, vagy nem lenne azzal, hogy ha Astrid elnökölne, és én mindig hálás is vagyok azért a munkáért, amit ő elvégez, de valójában a szabályok értelmében én nekem kell most levezetnem ezt az ülést. Ha önök mégis úgy gondolják, hogy őnek is itt a helye az elnöki pulpituson, akkor persze jöjjön nyugodtan fel. Astrid. si vous dites qu'on a changé hogyha azt mondják, hogy megváltoztassuk a szabályokat, hát akkor általában az elnök, a korelnök, vagy pedig ugye aki, akit elnökének, elnöknek választanak, a, azt kell, hogy levezesse ezt az ülést, hát egy kicsit ez furcsa lenne. Én is 25 éven keresztül nemzeti parlamentben dolgoztam, most pedig mintegy 34 éven keresztül itt. Ez volt mindig a szabály, nem tudom, hogy kiváltoztatta meg a szabályt. Én szívesen maradok maradok itt, de szívesen töltöm be a megfigyelő szerepét is, hogyha nem titkos a szavazás. A számláló szerepét. Köszönöm. Én jobban érezném magam, hogyha följönne ide Astrid, nyilván mások is jobban éreznék magukat, Udo. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és a frakcióm nevében azt mondanám, hogy amit most közre fogok adni, az nem ön ellen szól, hanem ez mindenkihez szól, aki majd ott helyet foglal a pulpituson, és ez szól minden egyes képviselőhöz ebben a szakbizottságban. Nincs az Európai Parlamentben még egy olyan szakbizottság, amely annyira az érdeklődés középpontjában állna, mint ez a szakbizottság, és nincs olyan szakbizottság sem, amely annyira foglalkozhatta a gazdaság és pénzügyi válsággal a mandátum második felében, mint ez a szakbizottság. Ezért egyértelmű az, hogy minden olyan kapcsolat, amely arról szól, hogy a mandátumunknak meg tudjunk felelni, tehát minden egyes alkalommal bizonyítanunk kell azt, hogy megvesztegethetetlen, meg nem vásárolható és független a véleményünk, és ezért szeretném hangsúlyozni azt, és biztos vagyok ebben, és örülnék annak, hogyha ön nyomatékkal figyelne arra, mint a közfelkiáltáson megválasztott új elnökünk, tehát hogyha ügyelne arra, hogy ezek a szabályok a jövőben is kivétel nélkül érvényesek legyenek. Én nem ellenzem a közfelkiáltásra történő elnökválasztást, csak azért szerettem volna elmondani azt, mert a, az állampolgárok bizalma azon nyugszik, hogy mindezeket a szabályokat így betartsuk, és az alapján járjunk el. Okay, thank you, Sven. Köszönöm, Sven. Well, uh, first of all, I would like... Először is szeretnék visszautalni arra, amit Jean Paul mondott, a különböző dossziék tárgyalásával kapcsolatban az elnöki státusz, illetve a raportőri státusz összeférhetőségéről. Azt gondolom, hogy ezt, ezt érdemes eh, átgondolni, és erről majd beszélni. Eh, tehát én magam is csatlakozom ahhoz, amit Jean-Paul mondott, akár a frakcióm nevében is támogatásomról biztosítom, és ezen túlmenően pedig szeretném aláhúzni, hogy ebben a szakbizottságban mi a szabályzatot, és különösen pedig a magatartási kódexet, valamint a, az erkölcsi kötelezettségvállalásokat amelyek, amelyek terhelnek bennünket bizottsági tagokként. Ennek fényében, amikor majd a pénzügyi dolgokról tárgyalunk, akkor elvárható, hogy ezeket a szabályokat és kötelezettségeket mindenki magára nézve kötelezőnek tartsa, sőt, túlterjeszkedjen azon, amit a törvény betűje mond, Eh, és azon fölül is eh, a legmagasabb eh, erkölcsi kívánalmaknak is megfeleljen a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályok megalkotása területén. Tudjuk, hogy odafigyelnek az emberek ezekre a témákra, ugyanúgy, hogy a múltban, a jövőben is nagyon oda kell figyelnünk, hogy a gyanúja sem merüljen fel annak, hogy kétséges módon befolyásolják a jogok bárki is a, be, a jogalkotási folyamatot. Köszönöm, Jürgen K. Werner? ja, wir haben... Igen. Megbeszéltük azt, hogy mi lesz a sorrend. Sharon Bost az első másfél évre a liberálisok javasolták. Nincs két olyan fel, hogy őt ismételten megválasztjuk, viszont az eurozóna dominancia miatt egy másik liberális választottam volna meg, viszont amit Gigold úr elmondott, én ezt nem tudom így hagyni. Minden képviselőnek tartania kell magát a eljárási szabályzathoz, és nem hiszem, hogy az egyik képviselő az erkölcsileg feljebb való, mint, mint más. Thank you very much. I, will reply to all. Köszönöm majd ezekre a felvetésekre, nyilván én is válaszolok és reagálok. Kei következik. Köszönöm. Az ECR frakció abban hisz, hogy egy elnök a lehető legsemlegesebb legyen az eljárások során, és inkább közvetítő feladatot vállaljon, nem pedig maga akar eldönteni mindent, ezért is van saját jelöltünk, vagy volt saját jelöltünk a parlamenti elnöki szerepre is, mert hiszünk az apolitikus, független elnökök szerepében ön egyébként apolitikusan látta el elnöki teendőit, és ezért a frakciónk támogatja önt. Jürgen. Köszönöm szépen. Nem szeretném ezt tovább húzni, a legfontosabbak már elhangzottak. Az eljárással egyetértek én is, és szeretnék ahhoz csatlakozni, amit ezt a szavazása kapcsolatban eddig elmondtak. Is there anybody else? Van-e még valaki? EFD? Nem látok senkit. Nos, akkor válaszolnék azokra a felvetésekre, amik itt elhangzottak. Te is természetesen említeni sem kell azt, hogy amennyire ez tőlem delik, én mindig eh, oda fogok hatni, hogy eh, a büró összes tagja, illetve a szakbizottság összes tagja betartsa a viselkedési kódexet, amit egyébként is be kell tartani. Azt gondolom, hogy független és nem részrehajló voltam eddig is az elnöki szerepkörben, és ez a jövőben is folytatódni fog. Ami pedig a munkaterhet, illetve az elvégzendő munkát illeti, nyilván a koordinátorok között és a szakbizottságban is erről sokat kell beszélnünk. Vannak olyan szabályok, miszerint az elnök készíti el azt a jelentést, amelyet senki más sem vállal, és azt is tudják a kollégák, hogy ezt elég liberálisan értelmezzük, mert az alelnökök is beszállnak ebbe a feladatba. Minél inkább az alelnökök vállalnák el ezeket a munkákat, annál kevesebb plusz munka lenne nekem, és nyilvánvalóan különösen a trialógusok fényében nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan osztjuk be az időnket, illetve hogyan vezetjük a trialógust akkor, amikor az elnök nem ér rá, vagy nem lehet ott. Voltak már olyan sikeres trialógusok, amelyeken Arlie McCarthy elnökölt, nem vagyok abban biztos, hogy az előadó vagy árnyék előadó esetében hogyan járjunk el. Azt gondolom, hogy ezt majd eseti alapon a lehető legjobban megoldjuk. Én egyébként azt gondolom, hogy amikor előadó vagy árnyék előadó voltam, akkor nem kevertem össze a szerepköröket, tehát az előadóit és az elnöki szerepkört. Akkor menjünk tovább, meg kell választanunk az elnököt és az alelnököket, mégpedig közfelkiáltással az elnököt akkor közfelkiáltással elfogadjuk? Astrid is mondta, hogy ez kínos nekem. Szeretnének engem közfelkiáltani? Thank you very much. Uh, now... Köszönöm az első alelnöki funkcióra, Jean-Paul, van egy jelölt, ugye? Én nem vagyok jelölt erre a posztra, én maradok koordinátor, Pablo Zelba jelöltségét támogatnám. Pablo, do you consent? Pablo, elfogadja? Igen, elnök asszony. That case, uh, may we proceed? Akkor uh, az első alelnöki helyre megint csak közfelkiáltással megválasztjuk Pablót. Igen. I think you now have to do a little walk and come up here. Azt gondolom, hogy akkor most ideje lenne fölállnia és kijönnie ide az elnöki pulpitusra. Thank you very much. Uh, and now for the second vice chair. Köszönöm a második alelnök uh, udóval jelöltje. Kollégin Frau Aline McCarthy vorschlag. Igen, támogatjuk ezt a javaslatot. Arlene, jött. Okay. Arlene, nos, akkor itt is volt egy közfelkiáltás, elfogadod egyébként ezt a megbízatást. Jó, akkor kérlek, gyere. Okay, thank you very much. Uh, köszönöm szépen. Harmadik alelnököt választjuk most meg, Jean-Paul. Van jelölt? Igen, köszönöm, elnök asszony. Szeretném elnökként Stolojan urat javasolni. Thank you very much. Uh, köszönöm, Teodor elfogadja? Igen, akkor kérem, hogy fáradjon ide. Negyedik alelnök Udo. Sharon, ich möchte für a következő alelnöki helyre Edward Csiklunak kollégámat szeretném jelölni. Majd nem tud itt lenni, de tudjuk, hogy ő örömmel fogadnám azon döntésüket, hogyha e, ezt a funkciót megkaphatná. Akkor ő ezt elfogadta, tehát akkor az így rendben is van. Közlekedésnek vannak nehézségei itt az Európai Unióban, és vannak áldozatai is néha. Nos, ezzel megszavaztuk a bürót. Jean-Paul, a mikrofon be van kapcsolva. Ki kéne kapcsolni? Paul, your microphone is oui. on. Okay, thank you. That's okay. Um, so we can now move on to... Akkor megyünk tovább, elkezdjük a tényleges ülésünket. Először is a napirendet szeretném elfogadtatni, nincsen ezzel kapcsolatban semmi kifogás, nincsenek elnöki bejelenteni valók, és akkor megyünk tovább, 8-as és a 18-as eh, eh, napirendi pont következik. Az európai államadóság válságok a jelenleg rendelkezésre álló eszközök felmérése, kihívások leküzdése címmel megrendezett eh, vagy megrendezendő közmeghallgatás következik. So who's coming up here? Um, nobody. The expert will be sitting as usually over there. Okay, where are they? Is the singer? it? Well, I haven't congratulated you. Oh, right, thank you very much. Okay. Right. Azok, akik eh, távozni szeretnének, ezt halkan tegyék. Köszönöm, hogy uh, ilyen türelmesek voltak. Én uh, csak meg akartam várni, hogy mindenki megérkezzen, akinek itt kell lennie. Nos, uh, két részben kell ezt a kis meghallgatást megtartanunk. Ez egész egyszerűen azért van, mert nem mindenki ért rá ugyanazon a napon. Ha valaki a második részre kíváncsi, annak holnap újra el kell jönnie. Szeretném itt üdvözölni a hozzászólókat, ennek a meghallgatásnak a célja az az, hogy megvizsgáljuk a jelenleg rendelkezésre álló eszközöket, a kormányközi eh, hiteleket, az ESFF és az ESFN hiteleket, illetve azoknak a végrehajtását, és eh, ezeknek a hatását, eh, az ESFN hatását az európai költségvetésre, illetve azt, hogy az ESN hogyan a végrehajtása során milyen esetleges kihívásokkal kell szembenéznünk. Az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus, mint ahogy önök is tudják, az Európai Unió költségvetéséből finanszírozzák, ez a kisebb pénzalap, és nekünk parlamentként tudnunk kell arról, hogy ezt a költségvetést hogyan költik el, mert ez az EU, budget, e, EU költségvetés része. Most akkor először is megadom a szót Miroslav Singernek, aki a cseh központi banknak az elnöke. Ezt követi majd András Bocs, aki az Európai Szakszervezeti Intézetben eh, vezető kutatói állást tölt be. És Zinger úrnak adom meg a szót, 5 perc eh, tessék. Members of eh, European Parliament, thank you for inviting me. I'll... Köszönöm szépen, tisztelt képviselő urak és hölgyek, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Egy írásos nyilatkozatot is készítettem, bizonyára rendelkezésükre áll ez az írásbeli szöveg is. Főleg az IFSF-ről fogok beszélni, de természetesen nagy része a mondandómnak más eszközökre is érvényes, illetve más előkészítés előtt álló eszközökre is vonatkozik. Ezen kívül hangsúlyozni fogom a pénzügyi piacok perspektíváit, a befektetések lehetőségét az európai pénzügyi rendszerben, illetve Európában, hiszen véleményem szerint ez a legfontosabb kérdés a jelenlegi helyzetet illetően. Három fő változás történt nemrégiben, amelyek megváltoztatták a játékszabályokat. Egy EKB fellépés, ami a hosszú távú kölcsönöket jelenti, illetve illeti a bankok számára, a kereskedelmi bankok számára, valamint a leminősítés, illetve a fiskális kompakt, amely stabilizálná a jövőt. Ez, erről a három kérdésről fogok beszélni. Először nézzük az EFSF kérdését. Nos, nem teljesen világos a befektetők számára az, hogy milyen előnyöket várunk ettől az alaptól, és hogy hogyan kell ezeket létrehozni. Nem azt mondom, hogy nem nincsenek előnyei ennek az alapnak, de igazából hiányos a definíció arra vonatkozóan, hogy mit kell tennünk, és milyen eszközökkel kell megvalósítanunk a céljunkat. Védelmi tanúsítványokat kell adni, vagy pedig kötvényeket. Ugye megemlítettük ezeket a lehetőségeket, de nem világos az, hogy pontosan mi fog történni, és milyen mértékben. Második a definícióbeli kétségek azt is mutatják, hogy a struktúrabeli változtatások eredményeképpen ezt az eszközt már EFSF 2-nek nevezik a piacok, ez pedig azt is jelenti, hogy folyamatosan változások történnek. Harmadsorban nem egyértelmű az, hogy milyen mértékű alapról van szó, pénzforrásról, hogy ez elegendő-e, és hogy hogyan fogják ezt felhasználni. Azt hiszem, hogy itt nagyon sok az ellentmondás. Arra vonatkozóan, hogy esetleg növelni kellene az alapmértékét. A piac résztvevői inkább úgy tekintenek erre, az alapra, mint hogyha az Európai Uniónak nem lenne kellő mértékű pénzforrás arra, hogy mentővet nyújtson. Aztán a 20%-os veszteségek ellenére, ellenét 20%-os veszteségeket próbáltuk, ezekre próbáltunk védelmet nyújtani, illetve az is elhangzott, hogy esetleg tanúsítványokat adnánk, védelmi tanús, tanúsítványokat. Ez hivatalosan történne a CDS eszközök kapcsán. A rövid távú finanszírozásra tér át az EFSZ, és ez eléggé aggodalomra ad okot nem túlságosan sikeres ez az intézkedés. Tehát ezek bizonytalan tényezők, ez az első csomag, az első rész. A második rész pedig az, hogy magántőkeként használjuk ezt, az FSF alapot, és itt, itt a magántőkére vonatkozó megerősítések még hiányoznak. Aztán nézzük a leminősítés hatását. Véleményem szerint ez nem lesz annyira jelentőségteljes. teljes Azért, mert az EKB fellépése azt jelenti, hogy az államoknak nem kell rövid távon biztosítani a tőkét, ez pedig azt jelenti, hogy jól működik ez az eszköz a piacon. Nagyon sok rövidítést használunk, a források közötti koordináció hiánya zavart okoz, és ez a források fragmentációjához vezet, illetve az átláthatóság hiányához. Ki mennyit kinek tartozik. A Nemzetközi Valuta Alap garantálná az EFSF-t, illetve az SM-et, a, hogyha megnézzük ezeket a rövidítéseket, hogyha egy nem európai ország kíván segíteni Európának, akkor fölmerül a kérdés, hogy hogyan, hogyan segíthet FSF kötvényt kell vennie, vagy pedig egy új SPV-t, amely aztán befolyna az IMF-hez, illetve felmerül annak is a kérdése, hogy ez milyen következményekkel járhat. Aztán a harmadik nagy változás, amit említettem, az a fiskális csomag, a fiskális kompakt. Úgy érzem, hogy ez talán nem okoz olyan változást, mint amire számítottunk, hiszen a fiskális deficitnek, deficit fogalmának magába kell foglalnia a váratlan eseményeket, a kivételeket, amelyeket aztán később föl lehet használni. Visszatérve a befektetőkhöz, nem hiszem, hogy ez túlságosan érinti az ő véleményüket. Egy szigorú fiskális csomagot szeretnénk létrehozni fix valutaárfolyammal. Ehhez nagyon jelentőségteljes stabilitási alapra van szükség, az eddigi lépések még nem még az eddigi lépéseket még nem tudjuk igazolni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi ö, alap nem kellő mértékű, nem elegendő. Köszönöm szépen, megadom a szót András Bocsnak. Oh, um, thanks, Madam Chair and uh, members of... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Ott folytatnám, ahol az előttem szóló abba hagyta. valóban változtak a, változnak a játékszabályok szinte minden héten, és ezzel az a gond, hogy sokkal több időre van szükség ahhoz, hogy vissza lehessen állítani a bizalmat. Minden intézkedés és eszköz, ami megjelent, abban az a közös, hogy azok mindegyike sajnálatos módon arra hitre építkezik, hogy a nem megfelelő irányítás a gondok gyökere. És emiatt halmozódik fel az adósság, és ezt úgy lehet megoldani, hogyha indirekt adókat vetnek, illetve csökkenték a közkiadásokat. Minden program olyan területekre koncentrál, amelyek nem igazán kötődnek a krízis okaihoz az adott országokban, főként a munkaerőpiachoz, illetve a szociális politikai keretekhez, és ezért úgy gondolom, hogy kérdéses az, hogy a meglévő rugalmasság szemmel tud nézni a banki válsággal. A fő szavak a konszolidációs programban az, azok azok, hogy csökkentsék a közkiadásokat, illetve növeljék a versenyképességet úgy, hogy csökkentik a köz- és magán ö, ö, szférában is a ö, nyugdíjakat, illetve a béreket. Ez nem fog, ez, ez, ez recesszióhoz fog vezetni, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy azok, akik ezzel próbálkoztak, anélkül, hogy lehetőségük lett volna arra, hogy nominálisan leértékeljék a pénznemüket, azok Németország voltak, és Franciaország, és 2003 és 2004 során ezzel megsértették a növekedési és stabilitási paktumot. A kérdés az az, hogy a jelenlegi eszközök és országspecifikus programok valóban a helyes cél felé haladnak-e, és ezek működőképesek-e. Én úgy gondolom, hogy erre a válasz a nem. Láthattuk, hogy alapvető hiányosságok vannak az Európai Monetáris Unió felépítésében, a Monetáris Unióhoz nem társult megfelelő politikai unió, és ez egy nem működhet, és a jelenlegi intézményi keretek között a fizetési mérleg válság, vagy a hitelválság nem volt betervezve. Önmagában a stabilitási és növekedési paktom sem bizonyult megfelelőnek, és azt is tudjuk, hogy az egységes monetáris politika sem zárja ki a fizetési mérleg válságokat, pánikot láttunk, láthattuk, hogy csökkent a kötvények ára az elmúlt 18 hónapban, és a meglévő eszközök egyike sem tudta megakadályozni azt, hogy a kamatlábok olyan szintet érjenek el, amelyek már nem fenntarthatóak társadalmi és gazdasági szempontból. Ezáltal sérült a hitelessége az euró intézményi keretének, és az elmúlt hónapokban és ezt láthattuk, most is ezt láthattuk, annak ellenére, hogy intézkedéseket tettek, amiket az előttem szóló is elmondott már, a hosszú távú LKB kölcsönökkel kapcsolatban például karácsony előtt, hiszen attól féltek a piacokon, hogy lesznek, lesznek likviditási gondok, és ez hasonló lesz a Lehman, Lehman ö, helyzethez. A kérdés az az, hogy ö, hogyan lehet megoldani a bizalmi válságot, a jelenlegi eszközökkel nem lehet ezt megoldani, hogy ezt ilyen egyszerűen kimondjam. Az ESM, illetve az EFSF, ezek túlságosan kevés pénzre rendelkeznek az országok számára, mint Olaszország vagy Spanyolország, vagy ne is beszéljünk Németországról. Viszonylag kis összekről van ebben szó, és túlságosan kicsi így a biztonsági háló összességében. Viszont, hogyha nem teszünk lépéseket egy akut likviditási válság esetében, akkor az fizetésképtelenséghez fog vezetni, ezáltal sok ez, ez, ezáltal vagyonveszteség fog beállni. Hagy említsek egy számadatot. 2011-2013 között több mint 800 milliárd euró ö, kint lévő ö, kormánykötvény van, és 2012-2014 között pedig az várható, hogy 760 milliárd eurós lesz a újrafinanszírozási igény. Tehát, hogyha a jelenlegi eszközök nem elegendőek, és ezt nem lehet növelni, hisz úgy, ahogy legalábbis azt az Európai Tanács remélte volna, akkor korábbi, akkor további intézkedésekre van szükség, és hozzá kell tennem azt is, hogy munkapiaci dereguláció illetve a, hat, a valós árfolyam leértékelése nem lesz ennek része, és ezzel azt fogják elérni, még jobban nő a makrogazdasági egyensúlytalanság. A legfontosabb feltétel az eszközök számára, hogy sikeresek legyenek, az az, hogy legyen egyfajta legvégső mencsvár funkciója az LKB-nak, e hasonló módon, mint ahogy az Egyesült Királyságban a Bank of England, vagy Japánban, vagy az Egyesült Államokban is megvan ez a lehetőség. A másodlagos piacokon az LKB-nak e fel kell vásárolnia az államkötvényeket, és ezzel már csökkenteni lehet azt, hogy a spreadek tovább terjedjenek. Uh, uh, Mivel uh, sürget az idő, szükségszerű az, hogy az adófizetők fizessék ezt meg, és a gazdasági eh, egyensúlytalanságokat eh, szimmetrikus módon kell megoldani. és nem a gazdasági erő jele az, hogyha az egyik ország óriási folyószámla töbleteket halmoz fel hosszabb időn keresztül. Ez inkább csak egy nagyobb válság jele lehet, nem hogy az erő jele. Ahhoz, hogy a válságba kikerülnek az országok, befektetésre van szükség és ennek kell lennie a harmadik feltételnek a krízissel foglalkozó eszközöknek és programoknak, hogy működőképesek legyenek. Végezetül, hogy lezárjam ezt az első kört, Regning urat szeretném idézni, aki majd honnan fog önökhöz szólni, aki elnézést kért, még akkoriban, amikor a DJ Ekfin vezetője volt, a Berliner Zeitungban jelent ez meg tavaly előtt, tavaly előtt novemberben, tehát 2010 novemberében, németül fogom ezt idézni. Hiba volt, hogy főként az államfinanszírozást vizsgáltuk meg, sokkal szélesebb spektrumot kellett volna átnéznünk makrogazdasági szempontból, figyelembe kellett volna venni a bérköltségeket, a teljesítménymérleg eredményeket, a, az ingatlan buborékokat. A bizottságnak itt is el kellett volna járnia ezeken a területeken is, mint ahogy eljárt a magas államadóság területén is. És mivel Regling úr nincs itt ma, megkérdezem azt, hogy az Európai Bizottság miért is nem használta fel a limitált mandátumát, hiszen Regling úr volt maga az, aki megszüntette egy bérekkel foglalkozó munkacsoport működését, pedig ez a munkacsoport azonosíthatta volna az egyensúlytalanságokat, amelyekre az előbb utaltam. Itt le is zárom. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. At the moment I've got on the list Thomas Mann and Elisa Ferreira. I thought it would start to... Udo? Van még valaki, aki beszélni szeretne? Astrid? Eh, ebben a sorrendben fogom eh, szólítani önöket. Thomas következik. Hát, Köszönöm szépen, elnök asszony. Bocs úr ismeri a német tradíciónkat. Januárban, illetve februárban mindig meg lezajlanak az újévi beszédek. Nem csak, hogy ugyanazokból a pártokból, hanem más területekről származók és felszólalnak. És eh, a Sixpackről beszéltünk már, beszéltünk arról, milyen konkrét tervei vannak az Európai Parlamentnek, viszont a polgárok részéről mindig egy érv volt, akkor mindig azt hallhattuk, hogy nem stimmelnek a számok, azonban az érvet állandóan elnyomták. Ugyanígy foglalkoznak az EFSF-el. 500 milliárd e- euróról volt eddig szó, most már ezt fel kell 760 milliárdra emelni. Mario Monti és Mario Draghi, a Super Mario, illetve Christian Lagarde, mindenki mondhatja azt, hogy a németek eltérhetnének már végre a kemény álláspontjuktól, de nem lenne jó, hogyha lenne most már egy állandó álláspontunk, hogyha valamiről döntöttünk, akkor ezt be kell tartani. A tanácsi döntés egyetemű volt, márciusban lehetőség nyílik arra, hogy átgondoljuk azt, hogy az EFSF-et kibővítsük-e vagy sem. Viszont most január van, és ismételten már előre hoztuk ezt, és azt mondjuk, hogy további pénzre van szükség. Helyes-e ez? Képviseli-e a szakszervezetek véleményét, akik azt mondták, hogy egyértelmű álláspontot szeretnénk, és szeretnénk, hogyha ezt be is tartanánk. Most ismételten mindent megkérdőjeleznek, hogyan lehet akkor így bizalmat képíteni hosszú távon, legyen egy egyértelmű szám, emellett tartsunk ki, és csak akkor kell ezt megváltoztatni, hogyha súlyos történések voltak. I think what I'll do is I'll collect a couple. Azt gondolom, hogy akkor összegyűjtjük a kérdéseket. To the panel, so Lisa, do you want... <laughs> És aztán megkapja a szót a szakértői társaság. Lisa. Eu agradeço muito sinceramente. Köszönöm. Szeretném megköszönni a hozzászólóknak, illetve az előadóinknak az előadásukat. És azt gondolom, hogy egy nagyon lényeges eh, kérdésre tértek kinevezetesen a makrogazdasági egyensúlytalanságokra az Európai Unión belül. Emellett beszéltek az egységes valuta eh, építményében megrejlő hibákról is. Én az alábbi kérdést tenném fel. Ha csak nincs politikai akarat a változtatás mellett, semmi nem fog történni a politikai változás azt is jelenteni, hogy egy alternatív magyarázat létezik azon magyarázatok mellett, amelyeket eddig a polgárok és különösen a német polgárok kaptak. amely alapvetően jó és rossz európaikra osztja az európai polgárokat, és nem magyarázza meg igazán a német államháztartási pozitívumot, illetve kereskedelmi pozitívumot. Vannak olyan országok, amelyek deficitet halmoznak, és ők okozzák a az egyensúlytalanságokat az Európai Unióban, viszont most nem képesek arra, hogy leértékeljék a saját valutájukat, és így helyrehozzák az egyensúlytalansági helyzetet. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor masszív tőke transferekre lenne szükség a gazdagabb országokból a szegényebbek felé. Ehhez képest ennek az ellenkezője történt meg bizonyos szintig. Hogyan magyarázható meg tehát azoknak a az állampolgároknak, illetve azoknak az országoknak, amelyek viszonylagosan megúzták ezt a válságot, hogy megfelelő időben megfelelő alternatívát, alternatív megoldást kellene találni. Görögországgal kapcsolatban például ki lehetne mondani azt, hogy egy tagállam elhagyhatja az eurozónát így vagy úgy. És így akkor nyilván a magánbankok elszenvednének bizonyos veszteségeket. De ezzel a folyamattal kapcsolatban minden eddigi előrejelzés pontatlan, téves volt. Hogyan lehet tehát a görög problémával foglalkozni, hogyan lehet azt kezelni, anélkül, hogy a fertőzés tovább terjedne, mert eddig csak ígéreteket hallottunk a tűzfal erejéről, a tűzfal pedig eddig úgy tűnik, hogy nem működött. Rákényszerítettük a bankokat veszteség lenyelésére. Hogyan lehet meggyőzni a bankokat most arra, hogy más országok a adósságain nem szenvednek el hasonló veszteségeket? Az idő nem a mi oldalunkon áll, még ha a Standard Poor's időről időre meggondolja is magát, bizonyos az, hogy leértékel országokat, azt jelenti, hogy egyre kevesebb időnk van a probléma megkeresésére. Nos, akkor én megadom a szót a szakértőknek, mondja az elnök asszony, nem tudom, ugyanebben a sorrendben válaszolnak, Szinger úr kezdené talán. Köszönöm, elnök asszony. Egy kicsit optimistább vagyok az időbeosztással, az időzítéssel kapcsolatban. Az EKB hatását nem szabad alábecsülni. Rövid idő alatt képesek voltunk elhárítani egy nagy bankválság lehetőségét, és nagyon komoly pénzeket bocsátottunk rendelkezésre. Azt gondolom, hogy ez időt ad számunkra. A másik, ami az egyensúlytalanságokat illeti, nyilvánvaló, hogy a, az egyensúlytalansági helyzetet fel kell számolni. De én nem azt gondolom, hogy ezt úgy kellene megcsinálni, hogy a keresletet megerősítsük eh, bizonyos országokban. Eh, a kereslet telítése eh, ahhoz vezet, hogy csökken a versenyképesség, holott valójában a nem európai versenytársakkal is fel kell vennünk a harcot. A ha már megvizsgáljuk a töbleteket, akkor az eurozónának a töbletét is és deficitjeit is meg kellene vizsgálni, és akkor talán más eredményre jutnánk. Ami pedig a Görögországgal kapcsolatos felvetést illeti, azt gondolom, hogy lehet szervezetten kezelni ezt a kérdést, hogyha van megfelelő forrás, és megfelelően elvégzik az előkészületeket. Azt gondolom, hogy elég világos a helyzet. Görögország az elmúlt 12 hónapban körülbelül 20 milliárd eurós hiányt halmozott fel, ami a GDP 9%-a. Ha optimisták vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy 5%-ra lehet csökkenteni, ez 10 milliárdot jelent évente. Ha ez nem sikerül, akkor Görögország még az adósságrendezés után is nehéz helyzetben lesz, és versenyeznie kell majd más olyan országokkal, amelyeknek a belső költség struktúrája devalválódott, Olaszországgal és Spanyolországgal is. Egyébként nem látom tisztán, hogy mi a kiút. Ich fange mal bei der äh, Thomas Mann kérdésével kezdeném. Jó lenne, hogyha tényleg be lehetne tartani a számokat. Ez akkor lehet, lehetséges, hogyha idézőjelben mondom ezt, hogyha egy normális államadóság válsággal kellene szembenéznünk de a bizalmi válság, illetve a fizetési mérleg válsága, amely szinte naponta jelentkezik, az másképp működik. És ezért nincs nagyon értelme annak, hogyha mindig új felső határokat határozzon meg a tanács, vagy egy újabb felső plafont határozzanak meg a mentőcsomagokkal kapcsolatban, ez nem igazán növeli a bizalmat, és minden egyes válság értekezlettel csak tovább romboljuk a bizalmat. Hogyha megnézzük azt, hogy miért értékelnek le a hitelminősítők most, illetve az euróválság elején, akkor azt láthatjuk, hogy a hitelminősítők utaltak arra, hogy a válság ideje is meg kell lenni a lehetőségnek arra, hogy ki lehessen nőni, ki lehessen e, kerülni ebből a válságból. A szigorú határok, illetve a frankfurti, berlini szavaknak így tehát kevés értelme van egy olyan keretben, ahol a piacok naponta, vagy a válságtanácskozások után ismételten tesztelik azt, hogy mennyire erős az európaiak azon akarata, hogy egységes legyen a hozzáállásuk. Ezért azt mondanám, hogy eh, amíg az Európai Tanács elsősorban Európát nem erősíti, hanem eh, rövidlátó eh, válságkezelés által csak rövid távon intézkedik, akkor újra és újra szembe kell nézni azzal, hogy a következő napon a döntéseket nem lehet majd betartani. Most pedig rátérek Elisa kérdésére. Ismételten úgy vélem, hogy a probléma az az, hogy különbözőek az időbeli lehetőségeink, amelyek során cselekednünk kell, és a gond az az, hogy a tanács nem képes, vagy nem akarja, nem tudom, nem, nem hajlandó szétválasztani a rövid, hosszú és középtávot. Jelenleg az EFSF politikai filozófiája illetve minden program mögött az áll, hogy a hosszú távot szeretnék erőltetni. A struktúrális reformokhoz nagyon sok idő kell, ezt láthattuk, és nincs most meg ez az időnk. Tehát ebben a pontban teljesen egyetértek önnel. A tanács álláspontja sem segít abban, hogy meg lehessen oldani a bizalmi válságot. Hogyha azt látjuk, hogy a jelenlegi intézményi keret nem megfelelő, nem tudja kiállni a nagy válságot, amit láthattunk, akkor az egyetemi válasz az, hogy meg kell ezt változtatni, viszont a tanács ezt már is fogadta időközben, és erre a válasz a fiskális kompakt volt, tehát változtatásra van szükség az intézményi keretekben. Itt már van valamilyen fajta előrelépés. A másik kérdés az az, hogy tényleg a jó irányba haladunk-e. De ez már egy másik kérdéskör, és nem szeretnék most ebbe belebocsátkozni ezen a meghallgatáson. Úgy vélem, hogy az az irány, amit a fiskális kompakttal választottak, az nem megfelelő, de ahogy mondtam, ez egy másik vita tárgya lenne. Thank you very much. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Udo következik. Thanks, Sharon. Um, to Mr. Singer, I have... Uh... Köszönöm szépen. Két nem megoldott intellektuális kérdésem lenne, illetve egy problémám, egy kérdésem. Meghallgat hallgattam önt, és gyorsan átolvastam az írásbeli nyilatkozatát is. Azt mondta, ha jól értettem, hogy valamit eh, csinálnunk kell az egyensúlytalansággal, mert nem jó az, hogyha nagy az egyensúlytalanság, és mindkét oldalon tenni kell valamit. De ezt nem lehet úgy megtenni, hogy megemeljük a keresleti oldalt a többlettel rendelkező országokban. A kérdésem az az lenne, hogy hát akkor hogyan lehetne mégis ezt megoldani, ha nem így tesszük, mert mindkét oldalon hogyan lehet kezelni ezt a problémát. Második kérdésem, ez az első problémához kapcsolódik. Helyesen mondta azt, hogy a többlet országok exportálnak az EU-n kívülre is, de van egy belső piacunk is, és ha 800%-os az export rátánk, hogyan lehet növelni az export rátát, hogyha elveszítjük a tömegtermelés, tömegkereslet nagy részét a belső piacon. Tehát matematikai szempontból hogyan néz ez ki? Mert hogyha Németország képes lenne arra, hogy pluszban növelje az exportját Brazília, Kína, vagy akár mm, hova, akkor ez növelheti a, az egyensúlytalanságot, leértékelheti a belső piacot, és itt csak a feszültséget lehet növelni, nem pedig a jólétet. Ez a második intellektuális problémám. És a fő kérdés pedig az az, hogyha megnézem most az ön nyilatkozatát, akkor én látom a kritikákat, és látok olyan érveket is, amelyekkel egyet tudok érteni. De képzeljük el ezt egy pillanatra, hogy a cseh elnökség idején lennénk, és a kormány tanácsot kérne öntől, mit mondana ön? Ön milyen fajta pozitív intézkedést javasolna a, az állam és kormányfőknek, az ön társainak? Mit lehetne tenni most pozitív probléma megoldásként a válság kapcsán. A német kormány azt mondja, hogy igen, ég a ház, de minden kiárat le van zárva, vagy tiltott. Most ha tényleg valamit tennünk kell, nem mondhatunk nemet az LKB-nak, nem mondhatunk nemet a mentési mechanizmusokra. Tehát hol van a megoldás? Az a megoldás, hogy osztuk fel az eurózónát, mert csak ez maradt, ez is lehet, csak arra beszélni kell. Bocs úrhoz anyanyelvemen szólok, németül fogok beszélni. Én értettem azokat a javaslatokat, amelyek arra irányulnak, hogy az LKB jogkörét teljesítsék ki. Én ezt is támogatni is tudom. Az az információ, amit a bizottság a múltban tett, vagy mit nem tett meg, milyen tanulmányokat nem folytatott végig, ezeket a információkat nagyon érdekesnek tartom, ezt, ezeket Rén úrral is meg lehetne vitatni. De érdekes ez a kérdés is, hogy mi lehetne a bizottságnak egy javaslat? Mit kellene megváltoztatni a bizottságnak? Vagy esetleg mit kellene változtatni a bizottságnak a problémás országokkal kapcsolatban, vagy mit kellene változtatnia a közös mechanizmusunkkal kapcsolatban, például a koordinációs mechanizmusok, az éves ellenőrzés kapcsán. Tehát milyen fajta cselekvési lehetőségei vannak a központi szereplőknek, főként az Európai Bizottságnak? Azt gondolom, hogy ezek elég alapos kérdések voltak, tehát meg is adom a szót a, a szakértőinknek. Szinger úrral kezdünk. Köszönöm. Először is akkor az középtávú egyensúlytalanságokról beszélek ami a válság végét illeti, ahhoz szükséges az, hogy az egyensúlytalanságot felszámoljuk. Azt gondolom, hogy ennek a felszámolásnak az magas deficit magas deficitet felhalmozó országok alacsonyabb fogyasztásában van a megoldás kulcsa. nem, nem hiszem, hogy ki lehet kerülni az eurozóna felülvizsgálatát. Hogyha Németország többet akar fogyasztani, akkor valószínűleg nem európai termékekből fog többet fogyasztani, illetve az egyébként is versenyképes európai országok termékeiből fog többet fogyasztani, nem pedig azoknak az országoknak a termékeiből, amelyek egyébként nem igazán versenyképesek, éppen azért, mert nem versenyképesek. Rövid középtávon ez a megoldás nem megoldás, illetve így nem találjuk meg a megoldást. Pozitív tettek, én nem vagyok pozit- politikus, és nem is szeretnék a jelenlegi helyzetben politikus lenni, de azt gondolom, hogy a fiskális kompakt és az EKB finanszírozás kizárása után következik egy még erősebb fiskális paktum, és egy további tilalom az EKB finanszírozással kapcsolatban. Nem tudom egyébként, hogy Európának akár az egészséges részének is megvan-e a megfelelő pénze, vagy elégséges pénze a stabilizáláshoz. Ha nincs, akkor külső befektetőkre van szükség, akkor meg kell békélni ezzel a helyzettel. Nyilvánvaló, hogy exportálni kell többet, hogyha stabilizálni akarjuk a helyzetet, és egyébként pedig külső befektetőkre van szükség. Ennek vannak következményei, amelyek eh, nem feltétlenül kellemesek. Nem tudom, hogy vállalják -e ezeket a következményeket, de azt gondolom, hogy az egyetlen kiút. És eh, úgy is azt is gondolom, hogy eh, Európának nem szabad nem szabad elfogadni azt a helyzetet, hogy a nagy európai politikai csinálók idejének 60%-át a kis eh, gazdaságok problémái kössék le azzal, hogy eh, vagy eh, megpróbálják ezeket aláducolni, vagy pénzeket adni nekik, vagy előkészíteni az eurozónából való távozást, de távozás, de nem fenntartható, hogy a munkaidejük 60%-át e, ilyen kis országokkal töltsék. Persze egyszerűvé tehetnénk a bizottság eh, helyzetét, eh, és azt mondhatnánk, hogy a szerződés alapján és különböző zárulékok alapján mi teljesítettük a feladatunkat, ezt mondhatja a bizottság, viszont én ezt nem így látom. Az Európai Bizottságnak van egy olyan szerepe, amit a múltban sajnos nem igazán vállalt magára, pedig megtehette volna, és eh, ez pontosan azokon a politikai területeken jelentkeznek, amelyek nagyon fontosak a gazdaság szempontjából. Hogyha az eurót nem egy idegen valutaként, hanem egy egységes valutaként tekinti, akkor a különböző fejleményeket az eurozóna területén regionális különbségekként kell szemlélni ezeket a fejleményeket, és akkor már másfajta a megközelítés, mint amikor azt mondjuk, hogy a Németországból származó exportok Olaszország irányába azok mást jelentenek, mint a kereskedelmi áramlatok a német tartományok között. Abban az esetben, amikor megpróbáltam megmutatni azt, hogy Regling úr mit is mondott a Berliner Zeitungban, erre csak azzal, ezzel csak arra akartam utalni, hogy a bizottságnak sok eszköze volt, ezekkel rá lehet mutatni az egyensúlytalanságokra. Olyan kérdésekről van szó, mint például szektorális egyensúlytalanságok az ingatlan buborékok esetében, vagy, vagy egy 99 óta fennálló intézmény is van, például a makrogazdasági párbeszéd, ezt is komolyan kellene venni. Különböző inflációs ráták vannak, a tagállamokban erről is beszélni kell, beszélhetünk akár különböző fejleményekről a bérköltségek esetében, és ehhez nem csak azt tartozik, hogy komolyan kell venni, hanem jobban be is kell vonni az Európai Parlamentet ezekbe a kérdésekbe, főként a gazdasági eszközök területén. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Bizottság mit is tett, meghaladott nemzetgazdasági kritériumok alapján azt lehetne mondani, hogy Németország Európa betege volt, és csodálatos módon a nagyon merev munkaerőpiaci reformok által erőssé vált. Ennek az lett az eredménye, hogy óriási konkurenciát jelent ez más tagállamok számára. Ez nem lehet egészséges, fenntartható fejlődés az Európai Unió számára, mint egységes gazdasági terület számára. És pontosan ezért az Európai Bizottság elsődleges feladata, de a parlament elsődleges feladata, illetve ennek a szabadságnak a feladata azt kell, hogy legyen, hogy korrigálják ezt a fajta egyensúlytalanságot. A tanács a nemzet állami egoizmusa által ezt nem tudja megoldani, és nem is akarja megoldani nyilvánvalóan. Thank you very much. Astrid. Köszönöm szépen, Astrid. Köszönöm szépen, szerettem volna valamit mondani. Bocs úr hozzászólásával kapcsolatban, és anyanyelvén fogok Bocs úrhoz szólni. Hát németül egy kicsit brutálisabb vagyok, francia általában diplomatikusabb szoktam lenni. azt mondta, és attól intett bennünket, hogy egyre inkább többet spórolunk, és attól még jobban belekerülünk a válságba. De nem lehet azt mondani, hogy azok az országok, amelyeknek a költségvetés óriási deficiteket mutat fel, ahol nagy az adósság, azoknak nem lehet azt mondani, hogy azoknak azt kell mondani, hogy a költségvetésüket kell rendbehozniuk, és csökkenteniük kell az adósságokat. Ezt úgy kellene megtenni, hogy a lehető legkevesebb embereket taszítsanak a szegénységbe. Az egyes kormányok, területek, önkormányzatok kiadását kell csökkenteni. A régiók, az államok, de a, a, az önkormányzatok is túlságosan és nagy lábon éltek. Tehát jobban éltek, mint ahogy lehetett volna, és ezért spórolniuk kell. Luxemburgban is sikerült több milliót megtakarítanunk, azáltal, hogy csökkentettük ezt a fajta nagyvonalúságot. Egy olyan országban élek, luxemburgi vagyok, itt csak 18-19 százalék volt az adósság, úgy gondoltuk, hogy fantasztikus helyzetben vagyunk, a szakszervezetek úgy gondolják, hogy még tovább lehetne növelni a szociális transfert, viszont meg kellett állapítanunk azt, hogy van egyfajta fenntarthatósági besorolás is, amit egy berlini alapítvány dolgozott ki a Freiburg Egyetemmel együtt, és ez a fenntarthatósági besorolásból azt tűnik ki, hogy nem csak az explicit adósságok kerülnek megvizsgálásra a tagállamokban, hanem az implicit adósságok is. Nagyon sok országban kialakult egyfajta életszínvonal, ahol a következő generáció kárára halmozzuk fel az adósságot, ezt be kell látnunk, és úgy gondolom, hogy a szakszervezeteknek is be kell ezt látniuk. Én sokáig dolgoztam a szakszervezeteknél, akkoriban a szakszervezetek még normális munkások voltak ott, nem volt egyetemi végzettségük sokkal jobb volt az életszínvonaluk, és nem voltak olyan követelések, amelyek a lényeget érintették volna, vagy, vagy amelyek a foglalkoztatás lényegét érintették volna. Tehát én azt szeretném, hogyha pontosan a szakszervezeti oldalról belátnák azt, hogy a különböző sokfajta hatóság, sokfajta kormányzat túl nagy lábon él, és ebből csökkenthetnek, és így teremthetik meg a több befektetés lehetőséget, hiszen mi több befektetést szeretnénk annak érdekében, hogy nehogy belespóroljuk magunkat a válságba, mert hogy vannak másfajta megtakarítási lehetőségek is. Például Luxemburgban nagyon jók a fizetések a közszférában. Egy tanár 6000 euróval megy nyugdíjba, és még van 13. havi fizetés is. Hogyha ezt eh, megszüntetnénk, akkor forradalom törne ki Luxemburgban, de hát mégiscsak meg kell vizsgálni azt, hogy meddig nyújtózkodhatunk, és a fenntarthatósági besorolás, amelyet kidolgoztak, és ennek értelmében Luxemburg épp hogy megelőzi Írországot, de lemarad Görögország mögött. Ezzel egy százalékos bruttó belföldi deficittel, hogyha nem teszünk semmit. Tehát ön azt mondta, hogy belespóroljuk magunkat a válságba, a spórolás által mi nagyobb lesz a válság, viszont azt is, azt is látni kell, hogy meddig tudunk nyújtózkodni, és úgy gondolom, hogyha józanok vagyunk, az nem azt jelenti, hogy szociális leépülést érünk el. Mindig, amikor kifutunk az idő, időből, akkor jelentkeznek egymás után az emberek. Sajnos azt hiszem, hogy nem mindenkinek tudom megadni a szót. Doris Sikrakis and Miguel Portas, and I think... Ők vannak a listámon, Oli Mittel kezdődik ez a lista lista, és meg is hallgatjuk a kérdéseket, mielőtt megadnám a szót a panelistáknak. Kicsit gyorsan kell majd jegyzetelniük. Oli, először is. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Bocs úr, ön az euró hibáiról beszélt, és azt mondta, hogy a leértékelés nem kivitelezhető, nem hasznos eszköz, nem lehet felhasználni. Nem gondolja-e, hogy ez tovább gátolná a piacot. John Monks eljött hozzánk egy pár évvel ezelőtt, és akkor a főtitkár azt mondta, hogy a leértékelés történelmi, illetve jelenlegi helyzetben különböző állam támogatását jelenti, tehát különböző valutákat használnak, ez azonban nem megfelelő irányba hat Európában. Szeretném erre vonatkozóan a véleményét meghallgatni. Bocsúr, nem gondolja-e azt, hogy a politikusok és bizonyos uniós vezetők, ahogy a Nuling asszony is mondta, felelősséggel tartoznak azért, ami Európában történt. Hogyha meg akarjuk oldani ezt a helyzetet, és egyetértek, igen súlyos bajban vagyunk, egyes országainkban az a tapasztalat, hogyha összefogunk a politikusok, a döntéshozók, az ipar, illetve az szakszervezetek, akkor elérhetünk valamit, itt azonban konszenzusra van szükség. Nem gondolja el, hogy hogy a szakszervezetekre súlyos feladat hárul ebben a tekintetben. Doris, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen. Kérdésem a következő. Hogyan látják a bizalom hiány fontosságát, már ami a jelenlegi valutát illeti a programországokban, gondolok itt konkrétan Görögországra hiszen mi is történik Görögországban, nincsenek új gazdasági kezdeményezések azért, mert nem tudják, hogy a közeljövőben milyen valutával kell számolniuk. Nem tudják, hogy az eurózónán belül vagy kívül találják-e magukat, és ennek függvényében ugye nagyon eltérő döntéseket kell hozni, tehát nem hoznak új gazdasági döntéseket, ez pedig azt jelenti, hogy nem születik új beruházás, befektetés, és nem robbannak be új piacokra sem. Ez pedig azt jelenti, hogy sziklaként zuhan a piac a bizalomhiány miatt. Mindenek tükrében. Van-e olyan tapasztalatuk a múltból, amikor egy erős valutáról áttér egy ország egy gyenge, vagy pedig egy ismeretlen valutára, és ha igen, akkor ez hogyan kivitelezhető? Még el, a következő hozzászóló. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönettel tartozom a két előadónak. Kérdésem pedig az euró értékét illeti, illetve az euró értékére szeretnének, szeretnék rákérdezni összevetve ezt a dollárral. A gazdasági fellendítés modellje az exportra épül, és a magán fogyasztás területén, illetve az állami fogyasztás területén is nagy visszaesésekkel kell számolnunk. Minden a jövőbeli exporttól függ. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre inkább növeljük a megszorító intézkedésünket. Spanyolországban, Nagy-Britániában, és ezt látjuk, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió szinte teljes mértékben a stagnációval kell, hogy szembenézzen, illetve a recesszióval. a Szigner úr is elmondta, nem ösztönözni Németországot arra, hogy többet fogyasszon azért, mert lehet, hogy az import az Euró, Európai Unió határain kívülről ért, érkezne. Hogyha megnézzük a portugál esetet, a portugál Portugália exportja 80%-ában az Európai Unióba irányul, és most, hogyha összevetjük az euró és a dollár árfolyamát, ez azt jelenti, hogy Portugáliának nincs esélye a gazdaság újraindítására, fellendítésére, már ami a megszorító intézkedések keretén belül történik. Kérdésem pedig a következő. Az euró leértékelése nem a leg leghatékonyabb eszköze arra, hogy a jelenlegi makrogazdasági egyensúlytalanságokat orvosoljuk a deficit és a többletországok között. Elnök, köszönöm szépen, ezek voltak a kérdések, és mivel kicsit késve kezdtük meg a vitánkat, talán kicsit tovább is folytathatjuk, mint egy tíz perccel. Szinger úr, tehát öné a szó. Köszönöm szépen csak a nekem szóló kérdéseket szeretném, szeretnék kitérni. Ami a bizalomhiányt illeti, az új valuta kérdését, Argentina az egyik példa erre, ez lehet, hogy működik, lehet, hogy nem működik. nem lehet ez mindenki számára alkalmazott eszköz, ez egy kivételes eszköz kell, hogy legyen, különben mély repülést folytatunk, illetve figyelembe kell venni az adott gazdaság jellemvonásait, illetve annak nyitottságát. Úgy gondolom, hogy egy szolgáltatásra épülő ország esetében ez egy hasznos és hatékony eszköz lehet, tehát nem importálunk túl sokat azért, hogy aztán exportáljunk, ellentétben az iparosodottabb országokkal. És itt már így utalok a második kérdésre is, ami a portugál gazdaságot érintette. Ich äh, will kurz der Reihenfolge nach. Sorrendben fogok rövid válaszokat adni. Egyetértek äh, azzal, hogy äh, meg kell próbálnunk azt, hogy ne ö, halmozzuk fel a költségvetési deficiteket, sőt, még tovább is mennék. Én azt mondanám, hogy Ideális esetben azt kellene létrehozni, hogy legyenek költségvetési többletek is. Hogyha úgy definiáljuk az állam kiadásokat, hogy az megfelelő legyen a, az állampolgárok számára, az jó, viszont megfelelő adóbevételre is szükség van ahhoz, hogy kiegyensúlyozott költségvetést vagy költségvetési többletet tudjunk elérni. A költségvetési többletekből, mint ahogy ezt Finnországban vagy Svédországban és láthattuk, ennek megvan az előnye, hiszen a válság idején ebből jobban lehet ellen kormányozni. Viszont a probléma az az, hogy egy ilyen súlyos válság esetén, amely nem egy normális konjunktúrához kötődik, hanem egy masszív strukturális háttérre rendelkezik, akkor itt szembe kell néznünk az európai osztályokon belül a nem megfelelő ö, bevétel elosztással is, jövedelem elosztással is, és ehhez a klasszikus eszköz az az, hogy spárolni kell, spórolni kell minden áron. viszont hogyha tényleg ezt tesszük, akkor sokkal belekerülünk a válságba. Schmidt úrnak válaszolnék, igen, a, deve, a leértékelés teljes mértékben ellenproduktív, hogyha nominális értékben értékelünk le, akkor ez egy kereskedelmi csatát, háborút lehet kiváltani, és az árfolyam különbségnek súlyos következményei lehetnek a szociális rendszerre. Az északi szakszervezetek nagyon felelősségteljesek, és megpróbálják ezt elkerülni, mert mindig is részt vettek egyfajta makrogazdasági felelősségvállalásban, Európai szinten, hiszen most már nem csak a nemzeti gazdaságokat kell megvizsgálnunk a felelősség szempontjából, ha megnézzük azt, hogy hogyan veszünk részt egy európai szintű folyamatban, amelynek során és szociális partnerséget próbálunk képíteni, akkor ez azt jelenti, hogy nem veszünk részt a szociális dömpingben, arra adott válaszként, hogy egy adódömping alakul ki, tehát ilyenfajta hozzáállással az, hogy nem csak nem szinten, hanem, e-, szinten, hanem európai szinten is. Az utolsó kérdés az export által támogatott növekedés. Az eurózóna összességében egyensúlyban van a folyószámla mérlege. Igazából itt belső egyensúlytalanságról van szükség a tagállamok, belső egyensúlytalanságról van szó a tagállamok között, és ezt kell ö, megoldanunk elsősorban. Okay, thank you very much. Köszönöm. Azt hiszem, hogy más nem akart hozzászólni. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy eh, a meghallgatás második fele holnap délután 5.30-tól 6.30-ig lesz, amikor is Klaus Regling és Marco Butti lesznek a vendégeink, és ők eh, tényleges tapasztalatokról beszélnek, ezekkel az alapokkal kapcsolatos eh, első kézből szerzett tapasztalatokról adnak számot. Köszönöm, hogy itt voltak. Azt sajnálom, hogy nem egyszerre tudtak itt lenni a másik két előadónkkal, de nagyon nehéz lett volna most, illetve lehetetlen volt közös időpontot találni. Köszönöm. I'll just leave a couple of minutes for people to leave. Akkor most megint adok néhány percet az embereknek arra, hogy távozzanak, ha itt akarnak hagyni bennünket. Club Hall is quite happy talking at The next item on the... Következő napi rendi pont. 2012 évi éves növekedési jelentés kiegészítése. Okay, we now need to move on to... Nos, haladjunk. 9-es napi rendi pont következik, tehát a 2012 évi éves növekedési jelentés kiegészítése. Gozes kollega az előadó. Itt most a módosítókat vitatjuk meg, és a szavazásra pedig holnap kerül sor a bizottságban. jean paulnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok röviden fogalmazni egy olyan módos, egy olyan javaslatot, jelentéstervezetet nyújtottam be, amely úgy tűnik, hogy elég sok kiegészítésre sorul a több frakcióval, mert száz módosítót nyújtottak be. Ennek ellenére sikerült kompromisszumos módosítókat benyújtanunk. Az L kompromisszum a 11-es ponthoz van betét, begyújtva, és ott a Berez asszonyjal folytatva a párbeszédet, eh, ugye ő a foglalkoztatásinak és az elnöke, eh, arra jutottunk, hogy ez a bekezdés eh, leginkább a foglalkoztatási bizottság hatáskörébe tartozik, mert sok foglalkoztatási aspektust vett fel, és éppen ezért megállapodtunk abban, hogy a részleteket itt a foglalkoztatási bizottságra hagyjuk, akik egyébként e, ezért cserébe beleegyeztek abba, hogy nem piszkálnak bele a mi hatáskörünkbe. E, este vagy holnap egy új L kompromisszumot fogunk kidolgozni, amely az eredeti 11-es bekezdés nyilván bizonyos módosításokkal fogja illetni, ez a munka folyamatban van. A többi részt illetően a dosszié legfontosabb résztvevői, szereplői körében megpróbáltam eh, eh, hasznos eh, és olvasható anyagot kidolgozni, amely a parlament álláspontját tükrözi, és amely az európai szemeszter eljárással kapcsolatos dolgaira is eh, reflektál. Eh, amennyiben eh, majd a szerződést módosítják, itt most nem a szerződésre gondolok, nem a nemzetközi szerződésre gondolok, de utána el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehet a parlamentnek nagyobb szerepet szánni ebben a szakpolitikában. Idén azt szerettük volna elérni, hogyha a parlament hangját erősen hallják, és többségi álláspontot szeretnénk kialakítani. Szeretném megköszönni a frakció előadóknak az együttműködést, és a különböző kollégáknak is, a többi kollégának is, akik módosítót nyújtottak, be, eh, amelyeket nyugodjanak meg, teljes mértékben figyelembe vesztünk, és ezek visszaköszönnek a kompromisszumos módosítókban is. Udo, te pervans nevében fogsz beszélni, ugye? De. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Perez asszony az álnyék jelentést tevők sajnos már nem tudott eljönni, és ezért eh, az ő főpontjait szeretném elővezetni, de hogyha megengedik, akkor a saját véleményemet is hozzátenném, hiszen emlékszeznek még arra, hogy milyen barátságos tagyalást folytattunk Jean-Paul Gozes úrral korábban. Sokan emlékeznek erre, ez nagyon jó. Ez arra utal, hogy nagyon jó a kollektív emlékezetünk a szakbizottságban. Szeretnék Zsampolnak gratulálni, hiszen nagyon okosan és előrelátóan készítette el a jelentését, és ezáltal a szakbizottság valóban megtalálhatja magát ebben a jelentésben. Hogyha sikerül hasonlóan kollegális és megfelelő módon a legfőbb pontokban is megegyeznünk, akkor ez egy nagyon fontos jelentés lesz, amely azután, hogy a plenáris ülésen nagyon kritikusan fogalmaztunk a tanács eljárásával kapcsolatban, és a tanács úgy gondolja, hogy a közösségi módszer nélkül tud élni, és hogyha ezt a jelentést elfogadják, akkor ez egy központi jelentésé válik, amelyben az Európai Parlament leszögezi azt, hogy mi hogyan képzeljük el a gazdaságpolitikai koordinációt. Ezért köszönöm a munkáját, és köszönöm szépen a holisztikus megközelítést is, illetve azt, hogy a különböző témákat figyelembe vette. A növekedési jelentésről is szó van, amit nem csak nemzeti szempontból kell figyelembe venni, hanem közösségi szempontból is, modernizációs igényekről is szó van a tagállamokban is, illetve Európában is. Ehhez tartozik a költségvetések konszolidációja, illetve a kiadási bevételi rendszerek áttekintése, a különböző jövedelmadó figyelembevételet. Olyan témákról van szó, amely az EU 2020-as stratégiája szempontjából is nagyon fontos, azonban ezekkel nem annyira foglalkoznak most. Például hol maradnak a oktatással kapcsolatos erőfeszítések, a energiamegtakarítással kapcsolatos erőfeszítések, ezek olyan intézkedések, amelyekkel Európát erről lehet vinni, modernizálni lehet. A részvételi eljárás, amelynek során az Európai Parlamentnek beleszólási joggal kell rendelkeznie, ez is benne van a jelentésben, ez nagyon jó. Mindig van vita, azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a bér szabályozás hogyan is nézzen ki. Itt a frakciónk két dolgot kér. Először is a szakszervezetek eh, figyelmen kívül hagyása megfelelő. Másrésztre viszont nem csak a bércsökkentéssel lehet kikerülni a válságból, a bér eh, viszony sok mindent jelent, hogy mennyire intelligensen lehet a tőkét és a munkát egyesíteni, tehát mindenképpen egyfajta kompromisszumot szeretnék elérni a jelentés készítővel, és ezen kompromisszum miatt nem kell majd szégyenkeznie a foglalkoztatási bizottságnak sem. Erre van még időnk, és köszönöm szépen az eddig együttműködést is. Szilvi. Merci euh, Sharon, merci beaucoup. Köszönöm szépen uh, Sharon, köszönöm Jean-Paul a munkát és a jó együttműködést. Nos, nem tudom, hogy a részletekbe kell -e most bocsátkoznunk, de azt hiszem van két-három olyan bekezdés, amely egy kicsit túlságosan hosszú. Nem tudom, hogy uh, nem lehetne rátérni arra, amit a, amit a bizottság, ami a bizottsággal való együttműködés keretében láttunk, illetve a parlamentekkel való együttműködés kapcsán, tehát a szerződésben van egy jegyzőkönyv, nem kellene mindig újra és újra ö, olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek aztán ö, kétségekhez vezetnek. Ez egy apró megjegyzés volt. Azt hiszem, hogy olyan munkát látunk itt, amelyet követnünk kell, a bizottság bizonyos erőfeszítéseket tett, természetesen lesz ezt követően párbeszéd. Nos, mind ezek a témák a tanács asztalára kerülnek, és azt hiszem, hogy nekünk is kell egy kis játékteret hagynunk későbbre. Köszönöm. Uh, and on behalf of the ECR group, Mr. Epping. Epping Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az éves növekedési felügyelet kapcsán decemberben elmondtam, hogy egy kompromisszumos folyamat nagy mértékben károsítaná az első verziót, amelynek a szövegezését változatlanul szeretném látni, és bizonyos mértékben ez meg is történt. Természetesen lehetett volna rosszabb a helyzet. Az eredeti szöveg szellemisége nem fordult meg teljes mértékben. Vannak még utalások a szövegben, amely nem tetszik nekünk, illetve van egy-két kompromisszumos javaslat is. Például támogatott egyes módosítókat Gozé úr, az ECR, e ECR szempontjából ezek problematikusak lehetnek, például az általános érdekű szolgáltatásokra gondolok, illetve a szöveg egységes, az adó egységesítésére, ahol inkább a versenyt szeretnénk látni. Az Európai Parlamentnek elég korlátozott konzultatív szerepe van az európai szemeszterben. A jelenlegi szöveg minden esetre anyagot nyújt a tanács számára, a tavaszi tanács számára, azonban nem kötelező érvényű az, hogy ezt figyelembe vegyék, és szerényen kell a követeléseinket megfogalmazni, ahogy ezt Gulárd asszonytól is megszoktuk már. Támogatom a módosítókat, ha nem is mindet. A gall, gallista megközelítést utalt valaki, nos, ez engem nagyon is érdekel, de el kell, hogy mondanunk, hogy a növekedés különbségeket is hoz a jövedelemben. Tegnap François Holland tegnap egy stadionban, mint egy tízezer néző előtt azt mondta, hogy Franciaország lelke az egyenlőség. Bulman úr, a túlságosan nagy adó ö, nélkül inkább a szegénységhez jutunk, és így lesz egyenlőség. Nem tudom, hogy ez hogyan felel meg a gólista ö, követelményeknek. May I, may I interrupt for one second? Mr. Epping, if you choose... Uh... Epping úr hogyha más kollégáknak a véleményét értelmezi, akkor a válaszra is lehetőséget kell biztosítanunk, tisztelt kollégák. Nem nem a gól lista, hanem a holisztikus megközelítésről beszéltem. És biztos, hogy nem én kevertem őket össze, tudom, hogy mi a különbség a kettő között. Thank you, and I will start by responding to Dejan Pink. Azzal kezdeném, hogy Epping kollégának válaszolok. A alkalmazott matematika területéről származok, matematikával, illetve számokkal foglalkozok, és nemrégiben azt olvastam, hogy van egy Spirit Level című könyv, ebben a könyvben megmutatták azt, hogy azok a társadalmak, amelyek a legegyenlőbbek, vagy legkevésbé egyenlőtlenebbek a bevétel, a jövedelem szempontjából, a teljes jövedelem szempontjából, azok jobban teljesítenek, nem csak gazdasági növekedés szempontjából, hanem jobban teljesítenek a várható élettartam, a, az írás, tudás és mindenfajta más területen. Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy a jó gazdaság következménye az, hogy növekedés jön létre. Pont ellenkezőleg a nagyobb egyenlőség sokkal jobban erősíti a jobban teljesítő társadalmat. 15-16 mérhető indikátorral. Lehet, hogy nem tetszik önnek ez a valóság, de ezt tudományosan bebizonyították. Tehát természetesen vannak politikai álmok és víziók, de én szeretném, hogyha szembenéznénk a valósággal is, és hogy a minőség a teljesítmény eh, mérője, akkor mindenképpen ezt kell erősíteni. Paul? Jean-Paul, egy dolgot szeretnék kiemelni. A hatos csomag eh, végén azt mondtam, hogy szükség van arra, hogy a politikai frakciók az európai konstrukció mellett törjenek láncsát. Nos, ezekben a frakciókban egyetlen egy hanggal kell fellépni, eh, már ami a gazdasági kormányzást illeti. És természetesen ez a jelentés eh, saját kezdeményezésű jelentés, tehát megvan a, megvannak a határai. Jean-Paul, sok sikert kívánok, és az egész jelentés szellemiségével egyetértek a következő lépések során együtt kell majd működnünk, így gondolok itt a hatós csomagra. Azt gondolom, hogy az európai szemeszter rendkívül fontos, hiszen ennek keretében a költségvetés fenntarthatóságát a társadalmi célkitűzésekkel összhangba hozhatjuk, gondolok itt az Európa 2020-as stratégiára, hiszen ez, ez kevésbé fontos, mint kevésbé fontosnak tartottuk, mint a költségvetési célok megvalósítását. És azt hiszem, hogy így egy kicsit stabilabb hangot üthetünk meg, és fogalmazhatunk meg az európai szövegekben. Jean-Paul, gratulálok ehhez a munkához, hiszen egy Európát támogató megoldásra jutottál az el kompromisszumban ugye beszéltünk a fizetés fixálásáról, és ez nagyon kényes kérdés számunkra. Tudjuk, hogy a bizottságban vannak olyanok, különösen az EFIN főigazgatóságnál, akik azt a célt tűzték ki, hogy kicsit hátulra befolyásolják a helyzetet, erre oda kell figyelnünk. És tudjuk, hogy itt egy reform előtt állunk. Nagyon fontos, hogy ezt elkerüljük, hiszen elkerüljük, hogy belemenjünk a részletekbe, hiszen a foglalkoztatási bizottság fog ezzel majd foglalkozni. Ami pedig a fizetések, fizetések fixálására való utalást illeti a szövegben, ezeket törölni kellene. Természetesen e, támogatom ezt a jelentést, hanem is száz százalékban, de legalábbis az egész e, anyag szellemiségét, amely az európai integrációt támogatja, emellett e, én is kitartok, ez jó jelentés, köszönöm. Thank you very much. I uh, don't see Mr. Köszönöm, nem látom egy Sontes urat. Más akar valamit még mondani? Jean-Paul? Újra valamit? Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném forrón megköszönni mindenkinek, aki itt előadta magát nagyon szimpatikus módon. Úgy tűnik, hogy a közös munkavágy ég bennünk, és biztos, hogy ezt a munkamódszert fogjuk alkalmazni. Ezzel a kettős paktummal kapcsolatban, a tupakkal kapcsolatban, ami pedig a holisztikus megközelítést illeti, nincs problémám ezzel, holisztikus megközelítést alkalmazunk, a golisztikus az teljesen mást eh, jelent. Ami pedig az L pontot illeti, a szöveg, amiről beszélünk, eh, az eh, ugye arról szól, hogy ráhagyjuk ezt a témát a foglalkoztatási bizottságra, és viszonylag általános megközelítést akarnak alkalmazni. Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy holnap szavazhatunk itt a bizottságban, és februárban az első plenáris ülésre napirendre is kerülhet ez a téma. A következő napirendi pontunk a Dán elnökséggel folytatott eszmecsere. Egy nagyon rövid szünetet tartunk, amíg megérkezik a miniszter. Csak néhány perc, nem menjenek sehol. Thank you very much. Um, as you know, it's customary... Köszönöm szépen. Ahogy az lenni szokott, a, az ECOFIN soros elnökét mindig elhívjuk ide a szakbizottságba, hogy megvitassuk az elnökség kihívásait, programját, és az ECOFIN elnökséggel tartott megbeszéléseinket jó lehetőséget adnak arra, hogy legyen egyfajta gazdasági párbeszéd is, amit a Sixpack is előirányoz, és remélhetőleg a tanács végre fogja hagyni, hajtani majd ezt eh, a, ezeket a gazdasági eh, irányítási előírásokat is. Mindannyian megkapták már a miniszter önéletrajzát, illetve a kivonatát az elnökség prioritásainak, tehát eh, így már tudják, hogy milyen kérdéseket kívánnak feltenni. Tíz percre megadom a szót a miniszterasszonynak, utána pedig rövid kérdéseket intézünk önhöz. Köszönöm szépen, tisztelt asszony! Úgy gondolom, hogy a szakbizottság mindig is megelőzi önmagát, hiszen kicsit hamarabb is kezdjük, mint ahogy azt elterveztük, és ez egy jó hír, jó jel, hiszen mindenki szeretné megelőzni magát, és az, hogyha egy perccel hamarabb kezdjük, az nagyon jó. Először is szeretnék gratulálni önnek, hogy ismételten megválasztották, mert találkoztunk korábban, amikor Strasbourgba jártam, önök közül is né- néhányan már találkoztam, és nagyon gyümölcsöző volt az elnökség előkészítése önökkel. Tulajdonképpen vannak olyan kérdések, ahol nem igazán közös a véleményünk, de nagyon sok olyan kérdés is van, ahol szorosan együtt kell működnünk, ahol együttdöntési eljárás van, ezek nagyon fontosak, és ez a lehetőség, hogy őszinte, és ahogy az elnök azt is elmondta, esetleg kínos kérdéseket tehessenek fel nekem, ez jó, abból a szempontból megismerjük egymás véleményét számos kérdésben. Szeretném önök elé tárni a programunkat. Négy darab fő prioritásunk van. Először is szeretnénk végrehajtani a gazdaságrendtási reformot. Úgy gondolom, hogy fontos bemutatni azt, hogy az Európai Unió nem csak egy olyan mechanizmus, amely döntéseket hoz, hanem itt tényleg végre is hajtjuk a szabályokat, amelyek által működőképességé válnak a dolgok. Itt gondolok a six-packre, a hatos csomagra, ez nagyon fontos szerepet játszott a parlament, és gondolok itt az európai szemeszterre is, ezekre majd később meg visszatérek. Másodszorban erősíteni kell a pénzügyi szabályozást, itt nagyon sok dologról hasonlóan gondolkodunk, számos közös portfóliónk van itt, ezeken is dolgozni fogunk harmadsorban. Szeretnénk erősíteni az együttműködést az adózás kérdésében. Bizonyára tudják, hogy az előttünk álló kérdések miről is szólnak, erről majd még később fogok beszélni. Negyed sorban pedig szeretnénk megerősíteni az EU koherens pozícióját a G20-ban. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy a G20-akat előkészítsük, tehát minden ö, tagállamnak úgy kell éreznie, hogy részét képezi a mandátumnak, és felismerhetik, felismerhetővé kell tenni a pozíciónkat is. Bizonyára sok időbe fog telni hogy foglalkozunk az december 9-én meghozott döntésekkel. A parlament nyomon követte a fiskális kompaktról szóló tárgyalásokat, és ma este ezt tovább visszük, és remélhetőleg képesek leszünk már az állam és kormányfőnek valamit bemutatni január 30-án. Szeretnénk a fiskális fegyelmet erősíteni azért, hogy a gazdasági stabilitás illetve a fiskális fenntarthatóság megvalósuljon. Szeretnénk a növekedést, illetve a munkahelyteremtést erősíteni. A mechanizmus, amelyet mindenki szeretne kiváltani, az az, hogy nagyobb legyen a bizalom az Európai Unió gazdaságai iránt. És ahogy kiépül a több bizalom, annál többen fognak befektetni, és ez nem csak egy piaci válasz lesz, hanem ez majd származik a vállalatok, illetve a fogyasztók részéről is. A holnapi napirendünkön az áll, hogy foglalkozzunk a növekedés kérdésével, azért, mert úgy gondoljuk, hogy nem elég a fiskális konszolidáció, erre is szükség van, de azt is meg kell vitatni, hogy hogyan lehet ezt elérni megfelelő módon, vagy okos, bölcs módon úgy, hogy a növekedést is növelni lehessen. Tehát ki kell építeni a bizalmat, és biztosítani kell azt, hogyha pénzt költünk, akkor azt bölcs módon tegyük meg, és csak ott érjünk el csökkentést, ahol valóban szükség van arra. Nagyon fontos része az erős fiskális koordinációnak az a tárgyalás, az két új specifikus jogakotási javaslatról a bizottság részéről. Úgy gondolom, hogy az európai slangben ezt a two ként ismerik. Biztosítani kell azt, hogy meg lesznek a megfelelő költségvetési tervek, és megfelelő lesz a felügyelet, akkor, hogyha nem megfelelő a pénz és stabilitás az ország esetében. Együttműködünk szorosan a TUPEC esetében az Európai Parlamenttel. Az elnökség februárban szeretne ezzel foglalkozni az ECOFIN-en, és ezután kívánunk a parlamenttel tárgyalni majd. Az is fontos a Dán elnökség számára, hogy a gazdasági együttműködés koncentráljon a megerősített gazdasági kormányzás keretének végrehajtására. Itt különböző fázisok vannak. Az egyik az azzal kezdődik, hogy végrehajtjuk az éves növekedési felülvizsgálatot, és erről egy áttekintést nyújtunk be majd a márciusi kormányfői találkozóra. Holnap lesz az első vitánk, és ha láthatták, ha látták a terveiket, akkor március elején is lesz majd a vitánk erről, és szeretnénk azt, hogyha az Európai Parlament elgondolásait is vélembe vegyük, hiszen így jobb lesz a vita és a nyomonkövetés a parlament és a tanács között. Volt már korábban is hasonló találkozunk mielőtt még igazi döntéseket hoztán, hoztunk volna meg. A második az a pénzügyi stabilitás területét illeti. Szeretnénk, hogyha minden pont rákerülne a napirendre, a pénzügyi szabályozás területén a parlament szerepe nagyon fontos. Itt főként a bankok tőkekövetelményére kívánunk koncentrálni, a hitelminősítő intézetekre kívánunk koncentrálni, és itt szeretnénk elérni egy megállapodást a parlamenttel, illetve a tanácssal, és reméljük azt is, hogy sikerül majd a válságkezeléssel is foglalkoznunk a pénzügyi szektorban. Jelenleg nem tudjuk még, hogy itt mi lesz, szeretnék már itt előre mozdulni. Jelenleg, és bizonyára önök közül ezt részletesen ismerik, nagyon keményen azon vagyunk önökkel együtt, hogy lezárjuk a trialógust az Európai piaci Infrastruktúra Szabályozásról, EMIR néven fut ez. Reméljük, hogy sikerül majd lezárni a betét garanciarendszerekről is a trialógust. Remélem, hogy sikerül majd itt is megállapodásra jutnunk. Végezetül számos más pénzügyi szabályozási kezdeményezéssel foglalkozunk, például a pénzügyi eszközök piacáról szóló irányelvrel, a MIFID-del, illetve a piaci visszaélésről szóló irányelvvel is foglalkozunk, a márral is foglalkozunk. Vannak olyan prioritások is, amelyek az adózás területén történő együttműködésre vonatkoznak, és itt is számos területen szeretnénk előre mozdulni. Az egyik ilyen terület az, az energia megadóztatásáról szóló irányelv, hiszen itt ez nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy elérjük az Európai Unió ambiciózus energiamegtakarítási célkötőzéseit. Szerettük volna ezt a vitát előrébb vinni, és várom az önök véleményét ezzel kapcsolatban. Ezen kívül szeretnénk folytatni a munkát a pénzügyi tranzakciós adó bizottsági tervezetéről. Itt mindenképpen jól előköztett munkát szeretnénk. Ezen kívül az Európai Bizottság javaslata a közös konszolidált társaság adólapról is napirenden van, hiszen a cégek egy belső piacon dolgoznak, és ez a kérdés is kötődik mindenhez végezetül. Hogyha mindezt sikerült elintéznünk, akkor reméljük, hogy sikerül majd erősíteni az Európai Unió prioritásait a globális részvétel szempontjából is. Szeretnénk koherens pozíciót, és szeretnénk, hogy az Európai Unió egy hangon szólalna fel, és szeretnénk, hogyha azon tagállamok hangját is meghallanák, akik nem független tagjai a G20-nak. Az az általános érzésünk, hogy biztosítani kell azt, hogy az EU 27 működik, nagyon keményen dolgozik, és így előrelépés lehet elérni. Nagyon sok a vita természetesen azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta Európát szeretnénk, mi is az európai identitás. Például a fiskális kompaktról is beszélünk, vannak, hiszen beszélünk az EU 17-ről az eurótagállamokról. Biztosítani kell azt is, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel, mert ez fontos ahhoz, hogy egyfajta európai identitást lehessen képíteni mindannyiunk számára. Én várom az előttünk álló munkát, és várom a és, és várom ezt a előttünk álló beszélgetést is, mert az elnök azt nagyon biztató bevezetőt tett. Uh, group coordinators or spokesmen. Akkor először a frakció koordinátorok kapják meg a szót, és aztán majd a többiek. Kik vannak a listán? Lulling, Theodore Stoyan, Annie Podimata, Arlene McCarthy, Olli Schmidt, Roberto Galtieri and Wolf Klintz. Uh, Feo, anybody else? Még valaki? Te már rajta vagy. Jean-Paul kezd. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, miniszter asszony. Először is üdvözlöm Önt, és boldog új évet kívánok itt 2012-re, és jó szemesztert. Az a menü, amiről Ön itt beszélt, fog unatkozni ezzel, ezzel a napirenddel, amit itt ön ismertetett. Olyan dossziékkal kell foglalkoznia, amelyek létfontosságúak Európa szempontjából a mostani időszakban. Gyakorlatilag én csak két információt osztanék meg önnel a tupakról. Én vagyok a raportőr az egyik szöveggel kapcsolatban, és el szeretném mondani önnek, hogy megpróbáljuk átvinni ezt a csomagot. Olyan dolgokat szeretnénk, amely a mind a három érdekeltnek megfelel, mind a három intézménynek. Nincs értelme elszigetelni a tanácsot, remélem, hogy közelebb kerülnek az álláspontok. A második dolog az az, hogy szeretnénk ebbe a két dossziéba a nemzetközi megállapodásban található dolgok nagyját átemelni, mert ez a nemzetközi megállapodás, külön nemzetközi megállapodás bonyolítja az európai politikai szcénát, tehát az elemeket megpróbáljuk átemelni abból a, abba a klasszikus európai jogba, eh, amely, eh, amelytől azt reméljük, hogy eh, egyszerűsíti a dolgokat. Nyilvánvaló, hogy a nemzetközi szerződés az elsősorban azok közt az államok közt szól, amely, amelyek részesei ennek a nemzetközi szerződésnek az, azok az Európai Uniós és az eurozónás eh, eh, tagállamok, amelyek nehézségekkel szenvednek, nehézségektől szenvednek, eh, meg kell, hogy kapják azt a segítséget, illetve az ő vállalataik is az amerikai Chapter 11 mintájára. Szeretnénk tehát, hogyha egy megfelelő jogi keret lenne mindehez, ez tehát a lista, amit én szeretnék önnel ismertetni, és állok az együttműködés erébe, elébe pragmatikusan és hatékony. Uh, the minister would like me to collect a few questions. A miniszter asszony szerintem egyszerre fog válaszolni néhány kérdésre, Udó következik. Köszönöm, Sharon. Tanácselnök asszony. Én is üdvözlöm a szociáldemokraták nevében. Mindig jó dolog megoldani azokat a problémákat, amelyeket egyébként nem tudunk elkerülni. Azt gondolom, hogy eléggé tisztességes és elfogadható volt ez, amit mindezt, mindön, mindaz, amit ön eddig elmondott különösen azt tetszett, amikor azt mondta, hogy költsünk okosabban, és csökkentsük a költségeket szelektívebben. Azt gondolom, hogy ez talán jól összefoglalja mindazt, amit ön szeretne, és hogyha tényleg így van, akkor én ezt egy nagyszerű szlogennek tartom. A fiskális kompakt elemei közül rá tudnám mutatni azokra, amelyek megfelelnek ennek a mottónak, és megmutatná nekünk, hogy melyik bekezdéseket használhatjuk fel annak érdekében, hogy végrehajtsuk, illetve átültessük a valóságba mindazt, amit ön elmondott. Nem kellene az éves növekedési felülvizsgálatba, áttekintésbe is beilleszteni az ön mottojának a szellemét. Szó van arról ugye, hogy van egy módszertani vetélkedés a különböző tagállamok között, mert van egy közös, közösségi Eh, eszköz, amelyben részt, vesznek a, részt vesz az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek, és van egy eh, nemzetközi megállapodás eh, is születőben. Hogyan lehetne tehát biztosítani ezt a többszintű európai kormányzati rendszert, amely lehetővé tenni számunkra, hogy megfelelően megoldjuk azt a számos problémát, amelyel szembe kell néznünk. Mi lesz akkor, hogyha a recesszió elmélyül, vagy a stagnálás időszaka következik. Köszönöm. And uh, the minister will reply to those questions. Well, I'll take the question in any order that the, the... Akkor uh, sorban válaszolnék a kérdésekre, egyesével, egyik a másik után. Köszönöm a kérdéseket. Azt hiszem, hogy a hatékony és a pragmatikus jelzők adják a kulcsot a jövőbeli munkát illetően. Jó pár olyan mechanizmus van, amely keretében együtt fogunk dolgozni. Ott van a növekedési és stabilitási paktum, a hatos csomag, az európai szemeszter, ezeket könnyelkül fújják önök is. Most pedig itt van ez a kormányközi folyamat is, ez pedig azt jelenti, hogy mint egy haza kell vinnünk az ismert szabályokat, és a nemzeti, nemzeti szabályokba át kell ezeket ültetni, illetve nyomon kell követni őket. Ez azt jelenti, hogy segítőkezet kell nyújtanunk egymásnak annak érdekében, hogy ezek a kérdések ne legyenek ellentmondásban egymással, illetve ne sértsék a szerződést. Ami a fiskális kompaktot illeti, ennek a tervezete egyre inkább megfelel a szerződés szellemiségének, már amennyire ezt a kormányközi jellemvonása megengedi. Tetszett az összefoglalás, amely szerint azt mondta, hogy okosan költekezzünk, és óvatosan fogjuk, óvatosan eszközöljünk megszorításokat. Nos, amikor a jövőbe tekintünk, akkor az biztos, hogy van egy növekedési motor, ez pedig a kutatás és a fejlődés, ez mindenképpen prioritást élvez. Lehet, hogy nem kell ezeket szétválasztani, amikor a, az éves növekedési tanulmányról van szó, illetve a fiskális kompakt szabályairól. Meg kell nézni, hogy a kettő hogyan felel meg egymásnak. Holnap az ECOFIN tanácsban azt kértük a miniszterek től, tehát ennek előkészítéseképpen, hogy hogyan lehetne valamilyen okos konszolidációt folytatni, mi történt eddig, mit tettek eddig az egyes országokban a konszolidáció érdekében azért, hogy bizalmat építsenek, illetve bizalmat kell építeniük azért is, hogy a jövőben növekedés történjen, illetve munkahelyeket teremtsünk. Bizonyára jó pár ötlettel rukkolnak majd elő, hiszen a különböző országoknak más és más a prioritása, de két dolog közös, az egyik, konszolidációra van szükség azért, hogy stabilabbé váljon az európai gazdaság, illetve másodszorban a növekedést és a foglalkoztatást előre kell mozdítani, hiszen azt láttuk az előrejelzésben, hogy bizony elég sötét a kép, nagyon alacsony a szintű a növekedés. És ez azt jelenti, hogy nem csak közép és hosszú távra kell gondolnunk, hanem rövid távra is, az egységes piac kapcsán, illetve kutatás és fejlesztés területén. Elnök asszony, igen, vannak még felszólalók, akik most jelentkeztek. Szilvi. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Ministre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy eljött, és jó szerencsét kívánok önnek. Két dolgot szeretnék megemlíteni, nagyon röviden. Az első, a nemzetközi keretben, nemzetközi szerződés keretében a hatos csomag is előtérbe került, ennek jelentéstevője voltam. Nem tettünk bele mindent a hatos csomagba, és szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy van két innováció, melyet nagyon fontosnak tart a parlament, és nagyon szeretném, hogyha az elnökség valóban azt mondaná, hogy ott van egy szerződés 25-26-27 tagállammal, de ez, de ez a makrogazdasági egyenlőség ellenőrzését nem sérti. Tehát ez azt jelenti, hogy meg kell nézni az összes makrogazdasági egyensúlytalanságot, nem pedig elvekbe kell bocsátkozni. A második pedig a gazdasági dialógus vagy párbeszéd, ez pedig azt jelenti, hogy nem automatikusan kell eljárnunk, hanem vitákat, vitákat kell folytatnunk. Azt látják, hogy a technokraták nyomogatják a gombokat automatikusan, és nem vitáznak lényegi kérdésekről. Ez valóban egy, egy konkrét kérés. Azt kérem, hogy a tanács, nézze meg, hogy mit hozott létre a tanács és a parlament közösen, és ne térjünk vissza az elvek primitív szintjére. Egyetértünk önökkel, de azt hiszem, hogy nem szabad a már folyamatban levő dolgokat kockát, kockára tenni. És még egy kérdés. Az önök országát mindig példaként emlegetik. Ott van a munka, a foglalkoztatás, illetve a flexikuritás kérdése, nem tudom, hogy a következő tanácsülésen mennyiben lehetne konkrétumokat emlegetni, tehát ne csak általánosságban példaként említsük az országot, hanem valóban konkrét lépésekkel segítsük a többi országot és az állampolgárokat, hogy visszataláljanak a munkaerőpiacra. Köszönöm. Nagyon sok kérdés van hogyha nem fogjuk ezeket összefoglalni, akkor nehézségbe fogunk ütközni. Az ECR részéről meghallgatunk egy koordinátort. Köszönöm szépen tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen a miniszter asszonynak is, hogy eljött ide a mandátum elején a szakbizottságunkban. Beszélhetünk a piaci infrastruktúra irányelvről is, amely az önök elnöksége alá esik. A triológus során volt már egy találkozunk ma is, és örülök eh, annak és eh, hogy sikerült eh, találkoznak, azt mindenképpen következtetéseket kell levonnunk, hiszen a piaci infrastruktúra kapcsán foglalkozunk a mifid a Marral és az elkövetkező hónapokban. Úgy tűnik, hogy a tagállamok most már megváltoztatják majd a véleményüket, és készek erre. Egy kicsit aggódok emiatt, hogy egy újfajta elgondolás lesz, mert az a kapcsolatban, hogy az sz mennyi lehetőséget kell adni. Például az én tagállamom is gondot okoz az eszákkal kapcsolatban. De a kérdés az az, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a kérdéseket akkor, amikor az egyéni tagállamok új markereket fogalmaznak meg az utolsó pillanatban. Az önök feladata az, hogy ezeket a nagy dossziékat irányítsák, és hogyha még egy kis esetben például már a piaci visszaélésről szó irányelv esetében sem tudunk tudóra jutni, akkor nem tudunk a nagyobb dossziékkal foglalkozni. Well, I, uh... Nagyon nehéz egy elemzést adni erről a dologról, de hát megtörtént ugye a, a Six-Pack, elkezdtük a, a Fiscal Compact tárgyalásait, a napirenden van a, a Tupac, és ez, ez az a ez az a környezet, amelyben nekünk működnünk kell. A politikai viták például szerződésváltozás vonatkozásában ahhoz járulhatnak hozzá, hogy nincsen közös nyelv, amit beszélünk. A Dán költségvetésben például egyszerre próbáltunk konszolidálni, és befektetéseket eszközölni, mert eh, egyszerre gondoltuk azt, hogy eh, fontos az átmenet a gazdaságunkban, ugyanakkor fontos eh, az infrastruktúrába befektetni is, mert ezek munkahelyeket teremtenek, most a jelenben is, és a jövőben is munkahelyeket teremtenek, iskolák és mondjuk közlekedési infrastruktúra formájában. Nyilván nem ezzel váltjuk meg a világot, de ez csak azt mutatja, hogy meg lehet szabni prioritásokat, és a konszolidálás mellett lehet koncentrálni kutatásfejlesztésre, oktatásra, zöld átmenetre, mindenre. Avval is egyetértek, hogy az emírt hamarosan be kellene fejeznünk. Van még egy pár nyitott kérdés. Eh, nem tudjuk, hogy hol találkozhatnak az álláspontok egyelőre. Jó lenne egy olyan kompromisszumot találni, eh, amely mindenkinek megfelel, lehet, hogy ez szürke kompromisszum lesz, eh, de mindenképpen időszerű lenne ezt a kompromisszumot megtalálni, mert arra aztán építenünk kell, és hogyha kitekintünk, akkor pedig azt látjuk, hogy most kell megmutatnunk azt, hogy a 27 tagállam képes a kompromisszumra egymás között ezzel a fontos javaslattal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ezzel is jó jelzést küldenénk a piacok és a polgárok számára. Okay, uh, Sven. Sven. So, um, first, uh, welcome Köszönöm. Először is a zöld frakció nevében is üdvözlöm Önt itt a szakbizottságban. Már személyes találkozóra kerülhetett sor, sor került korábban. E, Önnek e, hasznos elnökségi tevékenységet kívánok. Ön viszi a legnehezebb témákat, ez teljesen egyértelmű, ehhez bátorságot, bölcsességet, sok erőt, egészséget kívánok. Két kérdésem van alapvetően. Az egyik az a pénzügyminiszterek közelmúltban tett javaslatával kapcsolatos Franciaország és Franciaország és Németország a Basel 3-at kívánták egy javaslattal meggyengíteni. Ők alapvetően a közzététel idejét szeretnék meghosszabbítani a tőkeáttétel eh, vonatkozásában. Mi azt gondoljuk, hogy a Bázel 3 kell, hogy legyen a minimum, nem szabad eh, az átmeneti intézkedéseket meghosszabbítani. Aztán vannak olyan tagállamok, amelyek eh, ennél szigorúbb végrehajtást szeretnének. Én az ön véleményére vagyok kíváncsi. Ön a Bázel 3-nak a megfelelő végrehajtását fogja-e előmozdítani, sőt arra biztatja esetleg a tagállamokat, hogy ezt minimum standardnak tekintsék. A második dolog, az természetesen üdvözöljük eh, azt az igyekezetét, hogy az adózással kapcsolatos dossziékat eh, előre vigye. Hadd mondjam el önnek, hogy ezzel nem minden elnökség volt így a közelmúltban. Eh, gratulálunk minden esetre a kötelezettség vállalásához, de egy dolog azért hiányzik, az FTT természetesen és szeretném azt is tudni ennek megfelelően, hogy a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban megpróbál-e valamifajta konszenzust kialakítani a tanácsban, és van-e arra vonatkozóan ötlete, hogy hogyan lehet a tanácsot kinavigálni a jelenlegi zsákutcából. vég egy megjegyzésem van, ez nem kérdés, az emírrel kapcsolatban ott nem arról van szó, hogy bárki egy szivárvány megoldást szeretne, bár mi zöldek szeretjük a szivárványt, de azt szeretnénk, hogyha a korábban már megegyezés tárgyát képező dolog, például a binding mediation ne legyen felvizezhető csak azért, mert van, aki ezt szeretné, az európai felügyeleti hatóságoknak ezt kellene végrehajtatniuk, és ezt kellene átültetni a nemzeti jogszabályokba. Tehát azt szeretném, hogyha önök mindent megtennének annak érdekében, hogy az európai hatáskörök, az erős európai hatáskörök érvényre jutnának Astridé a következő kérdés. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter asszony, ön említette az energia adóztatási dossziét, és ön is tudja, hogy ennek a dossziénak a klímaváltozás ügyében is fontos szerep jut. Ez a, az irányelv tervezet, amelynek én vagyok a raportőre, és amely az energiahordozók megadóztatásáról szól, az elmúlt időben kicsit lassan halad előre az Európai Tanácsban. Számos tagállam komoly fenntartást fejezett ki már az elvvel kapcsolatban is, és vannak olyan kollégák itt a parlamentben, az én frakciómban is, és a szocialisták között is, akik olyan módosítókat nyújtottak be, amelyek gyakorlatilag az egész bizottsági, európai bizottsági javaslatot aláássák. Én szeretném tudni, hogy a Dán elnökség komolyan elő akarja -e mozdítani ezt a dossziét, nem úgy, mint az előző elnökség. Amennyiben igen, és önök úgy gondolják, hogy előmozdítható ez a téma, ez a joganyag, akkor az érdekelne, hogy hogyan próbálják ezt a nagy ellenállást felszámolni, megtörni. Én még nem tudom, hogy hogyan lehetne itt kialakítani egy többséget. Nyilván nem az Európai Bizottság javaslata mellett kell kialakítani a többséget, hanem az én javaslatom mellett, de egyébként a bizottság javaslatok sincs többsége milyen kompromisszumokat, milyen kompromisszumokkal számol. Mert tudni kell, hogy mik az Európai Bizottság javaslatának az inflációs következményei. Ha elfogadjuk a proporcionitás elvét abban a formában, ahogy azt az Európai Bizottság javasolta, és az minimum szintek vonatkozásában is elfogadjuk a javaslatot, akkor ennek a minimum szintnek, illetve a proporcionalitásnak komoly hatása lesz az árakra, nevezetesen a dízel árára. Tudjuk, hogy mi az álláspontja az autóiparnak ezzel a témával kapcsolatban önnek vannak-e javaslatai, olyan javaslatai, amelyek az Európai Tanácsot mozgásba lendíthetik. Ha ön ezt megteszi, akkor én is megpróbálom meggyőzni az Európai Parlamentet. Szeretnénk, hogyha szeretnénk konstruktívan hozzáállni ehhez a dossziéhoz. Nyilvánvalóan nem tudom egyszerűen csak elfogadni Göbbels úr és Langen úr módosítóit, nem is várható el tőlem. Yes, uh, on, on the last, uh... A, az energia megadóztatásával kapcsolatban örülök annak, hogy hajlandóak a kompromisszumok keresésére. Sok illúziónk van, viszont tudjuk azt, hogy ezt nem lehet változtatás nélkül végrehajtani. Pont ellenkezőleg most már technikai alapon próbálunk dolgozni, és megvizsgáljuk azt, hogy milyen fajta kompromisszumokat lehet létrehozni, mert eh, ahogy az ön hozzászólása is megmutatta, nem vita nélküli ez a kérdés, sok mindent el kell még mondani, nem csak akkor, amikor a klímaváltozás célkitűzésekről van szó, hanem a versenyképesség a igazságos verseny kapcsán is. Így nem csak többséget tudnánk elérni, hanem akár egyhangúságot is, amire szükség is van az adózási javaslatok kapcsán. Tehát várom azt, hogy önökkel együtt dolgozhassunk ebben a kérdésben a tőkekövetelmények kérdését illetően nem ismerem még a német-francia javaslatot részleteiben. Én úgy értelmeztem a bizottság javaslatát, hogy ők egy kiegyensúlyozott javaslatot tettek. Tudom, hogy különbözőek az álláspontok ezzel kapcsolatban, hogy eléggé szigorú, eléggé, vagy nem szigorú ez a javaslat. Nem szeretnék most ebbe belemenni megpróbálunk együttműködni, mert elég régóta vitázunk arról, hogy a Bázel 3-ast hogyan lehetne európai kontextusban végrehajtani. Tehát mindenképpen várom azt, hogy meghallgathassuk a német-francia javaslatokat, és megláthassuk azt, hogy hogyan lehetne kompromisszumot kialakítani. De alapvetően a kiinduló pontunk az az, hogy a bizottság javaslata kiegyensúlyozott, és ezt veszük alapul. Említettem a pénzügyi tranzakciós adót is, és elmondtam, hogy ezzel is foglalkozni fogunk, mint ahogy számos más javaslattal is, de ez nagyon politikai jellegű, és hogyha a tagállamok szeretnék, akkor ezzel továbbiakban is foglalkozni fogunk. De nem hiszem, hogy meg tudjuk változtatni a tagállamok hozzáállását új elképzelésekre is szükség van, viszont az elnökség feladata az az, hogy biztosítsa azt, hogy a meglévő javaslatokat megvizsgáljuk, és politikai vitát tudunk beindítani. Feljegyeztem azt, amit mondott uh, az Emirrel kapcsolatban. Ez pontosan az, amiről mi is beszélünk jelenleg, és meg fogjuk uh, vizsgálni azt is, hogy be tudjuk ezt illeszteni. Majd köszönöm szépen ezeket az információkat. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Hogyha folyamatosan föl-fölemelik a kezüket, a kezüket, akkor le kell zárnom a listát. Következők vannak. Arlene, Ola Schmidt, Roberto Galtieri, Wolf Klintz, Diogo Fio, uh, Ivo Strojek, Ola Ludvigsen and Elisa Ferreira, and then there is a member here from another committee. És egy másik bizottság tagja is itt van közöttünk, hogyha lesz időnk, akkor önnek is megadjuk a szót. Először Theodor, és aztán Ené kapja meg a szót. Tehát köszönöm szépen. Természetesen, miniszterasszony, én is sok sikert kívánok önnek, sikeres elnökséget. Egyetlen egy dolgot szeretnék figyelmébe ajánlani. Az Európai Bizottság jelentését olvastuk, ami a 2014-2020-as fiskális programra utal. A fiskális program célja a költségvetés irányítás támogatása, együttműködés, képzés a többi területein, illetve a VAM program amely a vám kérdések irányításának támogatását tűzte ki célul. Tudjuk, hogy a tanácsban van jó pár olyan tagállam, amely a Fiskas programot szét akarja ismét választani a fiskális és a vám programra, hogy ez korábban volt. Ők erre irányuló javaslatot tettek. Én pedig azt szeretném kérni öntől, hogy figyeljen oda erre a kérdésre, és minél hamarabb próbáljon meg valamilyen választ kicsikarni a tanástól. Eni? Köszönöm szépen, Sharon. Köszönöm szépen, miniszterasszony, hogy eljött hozzánk. Sok sikert kívánok az elnökséghez. Attól tartok, hogy jelentéstevőként a bizottsági javaslatról kell szólnom a pénzügyi tranzakciós adót illetően, és az előző kérdéseket kell egy kicsit kibontanom, valamint nem is annyira az elnökségre összpontosítanék, az elnökségi álláspontra, hanem inkább a Dán álláspontra, hiszen úgy tűnik, hogy Dánia más három tagállammal, az Egyesült Királysággal, Svédországgal és a Cseh köztársasággal együtt egy olyan csoportot alkot, amely határozottan ellenzi az Európai Uniós tranzakciós adóra vonatkozó európai javaslatot. Kérdésem pedig ez elvi ellenvetés, tehát elvileg ellenzik egy ilyen adó európai szintű bevezetését, vagy pedig konkrét ellenvetéseik vannak az adó kialakítását illetően, tehát a jelenlegi formációval. Második megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat megfelel az önök szociális napirendjének, amely a Dán elnökség négy prioritásának egyike, Strasbourgban a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a szociális igazságosság körülményeit kell kialakítani, a költségek egyenlő megosztását, elkerülendő egy lehetséges újabb pénzügyi válságot. Tehát ezek a pozitív elemei a pénzügyi adó, a tranzakciós adótnak. Tehát hogyan vélekedik erről? És végül egy olyan ország esetében, amely ilyen erős ellenvetésekkel él, lehetőség van-e arra, hogy közös nevezőt találjon, és valamilyen közös alapot hozzon létre annak érdekében, hogy megfelelő megoldásra találjon ez a javaslat. Köszönöm. Igen. Nos, először is köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmemet a vám és pénzügyi kérdések kapcsolatára. Nem ismeretesek a részletek számomra, de följegyeztem a kérdését, és oda fogunk figyelni erre a témára. Második válaszom. Természetesen üdvözlöm a nagy figyelmet, de ami a pénzügyi tranzakciós adó val kapcsolatos véleményünket illetve ez sokkal árnyaltabb. Nem arról van szó, hogy négy ország egy álláspontot képvisel, a többiek pedig egy másikat, hiszen az ECOFIN tanácsban a vélemények különböző variációit láttuk, van aki, van, aki ellenzi, van, aki támogatja, illetve ott van a teljes színskála a kettő között, ez pedig egy nagyon jó jel arra, hogy azt kell tennünk, amit mindig is tettünk, egy alapos technikai elemzést kell készíteni egyik irányba, másik irányba, további politikai vitára van tehát szükség, amely erre az elemzésre épülne. Nyilvánvaló, nyilvánvaló elnökségi feladat azt, hogy ezt végrehajtsuk, függetlenül attól, hogy az adott ország milyen véleményen van. hiszen úgy érzem, hogy most az a feladatunk, hogy az elnökségi feladatnak eleget tegyünk, és mindenkit meghallgassunk, mindenki véleményét figyelembe vegyük, jó politikai vita alakuljon ki, méghozzá felvilágosultan történjen ez a vita, tudjuk, hogy milyen technikai részletekkel kell számolnunk, és aztán a lehető legjobb javaslatot tegyük, hiszen Természetesen egy jó becslést adhatunk csak ennek eredményeképpen, a konkrét, konkrétumokat nem tudhatjuk. Well, I'm sorry, Minister, to pursue you on this issue of the Sajnálom, hogy ismételten megkérdezem Önt a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, de sokat segíthet nekünk ezzel kapcsolatban. Önöknél van már ilyen adó, 1,5% a az ingatlannal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az elnökség feladata nem csak a technikai ö, elemzés a politikai dosszié kapcsán, szerintem ennek felelőssége van abban is, hogy javaslatokat tegyenek, hogy kreatívak legyenek, és, és beleszállhatnak egy ilyen kampányba is, ami erről szól, tehát a technikai ö, elemzésre is kíváncsi lennék. Támogatjuk önöket ebben a parlamentben, hiszen önöknek már van saját pénzügyi tranzakciós adójuk Dániában, és lehet, hogy az EU-ban lévő is hasonló lehetne ez. Nagyon jó az önéletrajza, tisztel miniszter azt az UNICEF-ben is dolgozott, és ismeri, hogy a Nyugat-Afrikában milyen élelmiszerválságban úgy gondoljuk, hogy a MIFID kapcsán, a MAR irányelv kapcsán is biztosíthatja azt, hogy tényleg az árucikk spekulációt is szabályozni tudjuk, főként az élelmiszer spekuláció tekintetében, hiszen ez kihat a feldő világ válságaira is. Köszönöm szépen, Ole Schmidt. Köszönöm szépen, svédül fogok beszélni, mert a svéd és a dán két északi nyelv. Először is üdvözöljük Önt itt, tisztelt miniszter! asszony, és svéd liberálisként nagyon kellemes számra az, hogy önt itt láthatom, hiszen mindegy, hogy milyen kormány van hatalmon, Dániában a liberálisok mindig szerepet kapnak, és ön is a kormányban van. A fiskális paktumról beszélünk, és Dánia hajlandó ebben együttműködni. Szeretném az ön érveit hallani emellett, mert Svédországban vitáztunk erről, és a parlamentben nincsen többsége ennek, ellenben a Dán eh, parlamenti többségnek. Tehát milyen érveik vannak önnek, az önöknek emellett? Mi a helyzet most eh, az eurozónán kívül lévő országokkal? Részt vehetnek-e majd ezek az országok az üléseken? tudna-e tájékoztatni bennünket erről, mert ez nagyon fontos a nem eurózóna tag országok számára, hogyha elfogadjuk ezt a paktumot, akkor részt vehetünk-e ezeken az üléseken. Még kérdés, én az Investment Compensation Scheme irányelv kapcsán vagyok, jelentéstevő, ez nem egy egyszerű irányelv. Mit tud ön az elnökség részéről tenni annak érdekében, hogy itt előrelépés történjék? beszélt a betét garancia irányelvről is. Itt a betétek, betétesek kártalanításáról is szó van, ez sokat használhatna a KKV-k számára. Beszélt a bevezetőjében a közös konszolidáltassági adóalapról is. Mennyire hajlandó arra, hogy egy közös konszolidáltassági adóalapot lehessen létrehozni? Köszönöm szépen. Well, um, first of all, I would like to say that. Uh... Köszönöm. Először is uh, hadd mondjam azt, hogy uh, szerintem Dicséretes az, hogy nyílt vitát folytatunk arról, hogy hogyan kell megadóztatni a pénzügyi szektort, a pénzügyi tranzakciókat. A pénzügyi tranzakciók sok mindent jelenthetnek, mindenre rá lehet húzni azt, hogy ez egy pénzügyi tranzakciós adó, és akkor már is pontatlan dolgokról vitatkozunk. Dániában egyébként a pénzügyi szektort sújtja egy sor adó, mert szerintünk ez nem ideológiai kérdés. És talán ez már segítene is, ha a vitából is kizárnánk az ideológiát, abból a vitából, amely arról szólna, hogy hogyan lehet megadóztatni a pénzügyi tranzakciókat. Azok a javaslatok, amelyeket ismerünk, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megakadályozzuk egy hasonló pusztító pénzügyi válság kialakulását, mint amit 2008-ban láttunk. Nagyon fontos tehát, hogy az Európai Bizottságban eh, benyújtott, az Európai Bizottságon belül benyújtott eh, eh, FTT adóról folytatott vita megfeleljen az EMIR, a MIFID témákban már megállapodás tárgyát képező dolgoknak. Azt szeretnénk ugyanis, hogy a pénzügyi szektor megújulna, egyenlően működne, tisztességesen működne, megfelelő verseny jellemezné, mert egyébként csak félrebeszélünk. Ugyanis, hogyha megvizsgáljuk az egyes tagállamokat, akkor azt látjuk, hogy a pénzügyi szektor sújtó adó országról országra eltér. Szerintem fontos az, hogy egységesebben szabályozzuk a pénzügyi szektort annak érdekében, hogy ne alakuljon ki még egy pénzügyi válság. És azt remélem, hogy ebben meg tudunk állapodni. Én nyitott vagyok erre, Ami a konszolidált vállalat, vállalati adóalapot illeti, a CCTB-t, gyönyörű neve van ezeknek a dolgoknak. Én osztom az ön véleményét azzal kapcsolatban, hogy ez fontos, és azzal is egyetértek, hogy ez nehéz lesz, mert különböző módon adóztatják az adóalapot az egyes tagállamok, és különböző módon alakítják ki az adóalapot. Ez nehezíti a dolgot, de megpróbálunk előrelépni ebben a témában, és remélem, hogy együtt tudunk működni. A másik irányelvjavaslat, amiről ön beszélt, az Investment Compensation Scheme. Nos, szerintünk ez az egyik olyan javaslat, amely az ágazatban több stabilitást eredményezne. nem annyira látványos módon, hanem kevésbé látványos módon szeretnénk eh, elérni azt, hogy az emberek ne, veszítsenek, ne veszítsék el a talajt a lábuk alól. Ez tehát egy fontos javaslat, ugyanakkor nincs döntés közeli helyzetben, de megpróbáljuk előmozdítani. és aztán válaszolnék arra a kérdésre is, hogy Dánia miért akarja, miért akar csatlakozni a Fiscal Compacthez, de ez akkor nem egy elnökségi feladatom lenne, mert az egy kormányközi javaslat, tehát nem mint a Dán elnökség képviselője válaszolok a kérdésre, hanem mint Dán miniszter. Nincsen tehát végleges anyagunk. A vázlat alapján, illetve a javaslat alapján eh, szeretnénk eh, dönteni. Az euró eh, és az opt-out tiszteletet érdemel. A dánoknak ugyanis van egy opt-out joguk, ezt tiszteletben kell tartani. Nem tudjuk megváltoztatni az alkotmányunkat. Ha az alkotmányos kell, hogy legyen, akkor nem tudunk belépni. Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogyha a gazdasági célokat úgy alakítanák ki, hogy stabil gazdaságpolitika legyen. Ezek a feltételek, amelyek lehetővé teszik, hogy csatlakozzunk ehhez. Miért csatlakozunk? Nos azért, mert úgy gondoljuk, hogy december 9-én a játékszabályok megváltoztak most nem csak a stabilitási paktum, az európai szemeszter, a six-pack játszik, hanem további szabályok kerülnek kialakításra, és úgy gondoljuk, hogy ezt Dániában is meg kell tenni a nemzeti jogszabályainkban. Szeretnénk mi is alakítani azt, hogy hogyan tudunk részt venni a stabilitási paktumban. Arlén, az áru tőzsdei spekulációval kapcsolatban nem válaszolt a kérdésemre. Sajnálom, igen, valóban. Az elnökség eh, nem tud letenni egy olyan javaslatot, amely egyben megoldaná, vagy egyszerre megoldaná ezt a problémát. Ez egy rendkívül összetett probléma. Ami a származtatott ügyletek eh, kereskedését illeti, eh, azt gondolom, hogy az az anyag egy jó lépést tesz ebbe az irányba, de hogyha önnek vannak gondolatai, ötletei, akkor azokat szívesen meghallgatom, mert szerintem mindenki számára fontos, és a stabilitás, valamint az érintettek szempontjából is fontos kérdés lenne az ilyen spekuláció megszabály, rendszabályozása, megrendszabályozása. Grazie, signor ministro. Io vorrei... Köszönöm szépen, miniszter asszony. Szeretnék egy-két dolgot megemlíteni azok közül, amelyre ma este is utalni fogunk. Ami a fiskális kompaktot illeti, az Európai Parlament képviseletében fogunk erről a témáról beszélni. Fontosnak tartom ezt, hiszen ön ott a Dán kormányt fogja képviselni kormányközi szinten, tanácselnőként, de azért egyértelmű, hogy az önök országa az elnökségi ország. Bár ugye intézményként tekintünk most önre, az Európai Parlamentnek külön kapcsolata, különleges kapcsolata van önökkel, és elég nehéz feladat vár önökre a szerződés kapcsán. Ahogy ön is tudja, az Európai Parlament kritikával illette a fiskális kompaktot, nem azért, mint hogyha nem gondolnánk, hogy szükséges a költségvetési fegyelem, de úgy érezzük, hogy ennek hatékonyságához szükség van bizonyos szabályokra, eljárásokra és jelenlegi intézményes keretre. Másodszorban pedig úgy gondoljuk, hogy a fiskális fegyelem előfeltétel, szükséges előfeltétel, de önmagában nem oldja meg a válságot. Egy nagyon fontos terület azonban. Azonban konstruktív szerepet vállalunk majd, és személy szerint nagyon is értékelem az ön, ön kormányának képviseletét, illetve az ő általuk felvállalt, felvállalt szerepet, hiszen bizonyos előrelépés történt. Ami pedig az Európai Uniós jogszabályokkal való megfelelést illeti a kettes, illetve hármas cikkeit, a nemzeti parlam- parlamentekkel való együttműködést, a 30-as cikkeit, illetve a szerződésbe való felvétel valamint a 16-os cikkely. Ezek mind nagyon fontos kérdések. Vannak még nyitott kérdések, amelyek területén az Európai Parlament nem kapott kellő hangot, hiszen kritikának, kritikát fogalmazhat meg. A hármas cikkely kapcsán is vannak aggájaink, amely a koherenciát emeli ki, illetve az Európai Uniós kereteket. Gondolok itt a 0,5%-ra, ami gyengeség. Szeretnénk minőségi paramétereket, hiszen a hármas cikkely kiigazításra került. Aztán ott vannak a középtávú célok, amely egy hatos csomaggal kapcsolatos paraméter, illetve vannak a de, ott vannak a defe, deficittel kapcsolatos kitételek. Szeretnénk a minőségi paraméternek megfelelni, és azt reméljük, hogy az önök kormánya támogatni fog bennünket. De a francia is azt mondta, Szeretnénk az euró csúcson valamilyen konszenzusra jutni, azonban nem szeretnénk korlátozni a parlament szerepét ebben, hiszen bármilyen korlátozás eh, az egész csúcs találkozó jellemvonásainak ellenében történne. Ezért eh, szeretnénk a stabilitási kötvények kötvényeket, ez bár, ez bár ezek nem kellően erősek, de valamilyen kompromisszumot azért kötnünk kell. Szeretnénk, hogyha pozitívan nyilatkozna a Dán elnökség ezen kötvényekről, és zárásképpen, ami pedig az új 8 per 2-es cikkeit illeti, ami a szankciókkal foglalkozik, illetve az innováció legális eh, erejével, erre szeretnék rákérdezni. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen, tisztelt miniszterasszony! Először is szeretnék gratulálni a Dán elnökségnek az elnökségük előkészítéséhez. Egy kis könyvet is kiosztottak, amelyben a prioritásokat feltüntetik. Látható ebből is, hogy mennyire profi módon álltak a munkához, ezért szeretnék gratulálni önök. A következő kérdésem lennének hogyha a globális amikor a globális hitelválság a csúcspontján volt a Lehman Brothers összeomlása után, akkor azt mondták, hogy minden egyes pénzügyi terméket, egy pénzügyi intézetet egyformán kell kezelni, azonos szabályok alapján. Három évvel később azonban a lehető legtávolabb kerültünk ettől a céltól, vannak különbségek az Európai Unió, illetve az USA között is. Az első kérdésem az az, hogy azon lesznek-e, hogy az USA, illetve az EU közötti különbségeket a lehető legkisebbre vigyék vissza, főként az Emir, a Bázel és hasonló pontok esetében. Az Európai Unión belül is vannak különbségek, ha bár abból indulunk ki, hogy ugyanazt szeretnénk, gondolhatok itt a bankadókra, a saját tőkekövetelményre, tehát itt is nagy különbségek mutatkoznak. A kérdés az az, hogy hogyan kívánják ezeket a különbségeket megoldani. Másodszorban Udo Bullman is elmondta már azt, hogy nem arról van szó, hogy megtakarítsunk, hanem arról van szó, hogy növekedést és munkahelyteremtést érjünk el, ön is ezt a célt fogalmazta meg. Mario Monti elmondta a bizottságnak azt, hogy a nagy növekedési potenciál abban abban áll, hogy a belső piacot valóban most már beteljesítsük. Ettől azonban még messze vagyunk, mert vannak látható és láthatatlan akadályok a határokon, főként a szolgáltatás területén, és itt azt szeretném, hogy itt súlypontokat határozzon meg, és e, valóban előrelépés történjen. Ezen kívül mindent kényszerszerűen centralizálnunk és egyszerűsítenünk kell, főként a pénzügyi szektorban, ezt gyakran az állampolgárok úgy élik meg, hogy egy centralista szuper államot szeretnénk létrehozni Európában, pedig mi nem ezt szeretnénk, csak azt tesszük, amire szükség van. Lehet, hogy jó lenne az, és az állampolgárok is jól, jól fogadnánk azt, hogy ott, ahol nincs szükség erre a centralizációra, ott az irányelveket, rendeleteket hatályon kívül helyeznék. Jó lenne, hogyha egy pár ilyen kezdeményezést is megfogalmaznának, és ezeket meg is eh, valósítanák. Köszönöm szépen! Yes, um, well... Igen, tulajdonképpen szerettük volna azt, hogyha beszélhetünk az szabályról, a Fiscal Compactről, az EU27-ek keretén belül, ez sokkal jobb lett volna különböző világok ütköztek, amikor a Dán energia klima miniszter hazajött Durbanból, és feldúltan azt láthatta, hogyan működik együtt az EU 27, és koalíciókat hoznak létre. Persze a Durbani eredmény nem a legjobb, de mégiscsak egy eredmény, és végül sikerült létre együttműködnie a EU 27-eknek. December 9-én viszont szomorúak voltunk, mert nem láttuk az EU 25 együttműködését, kormányközi folyamatot láthattuk, ezt kaptuk meg, ebből kell kiindulnunk, és a, a, az, hogy politikai megállapodásból egy jogilag egy jogi dokumentum irányába mozduljunk el, biztosítani kell azt, hogy a szerződéstől való eltérés ne legyen olyan nagy, mint amitől tartottak. Megpróbálunk a lehető legközelebb maradni a szerződéshez. Biztosítatjuk azt, hogy közel maradunk a szerződés a felvázolt eljáráshoz. Támogatjuk azt, hogy a az aláíró felek eh, lét, részt vehessenek az üléseken. Lehet, hogy nem sikerül ezzel kapcsolatban dőlőre jutni ma este, de nagyon eh, feszült viták várhatóak még az elkövetkező héten is. Itt nem csak az ülésekről van szó, hanem eh, az Európai Unióval fenntartott kapcsolatokról is. Egyetértek azzal, hogy van különbözőség az USA, illetve az EU között, nem csak a Bázel 3 vagy a 2008-as pénzügyi válság kezelése tekintetében, hanem pénzügyi struktúrák tekintetében is, hogyan működnek a bankok, hogyan szabályozzák a bankokat. Vannak olyan különbségek, amikről nem tehetünk, ez így van, de vannak olyan különbözőségek, amelyeket csökkenteni lehet, és ebből a szempontból szeretnénk kihasználni a G20-akat, és szeretnénk párbeszédet folytatni az USA-val is ezekről a kérdésekről azért, hogy még hogyha vannak is különbségek, akkor is megpróbálok megfelelő játékteret adni, hiszen ez mindenki számára fontos. Egyetértünk azzal, hogy prioritást élvez a belső piac, és ezt megtalálhatják az elnökségi programunkban is, hiszen akárcsak önök, mi is úgy véljük, hogy a belső piac új generációja valóban elősegítheti a növekedést. Egy, nem csak ez, de számos dolgot meg kell még valósítanunk. Szeretnénk egy teljes körű vitát a növekedésről. Nem szeretnénk elhamarkodott következtetés levonni, hogy a kiadás, illetve a növekedés az mindig kéz a kézben jár, mert ha ez így lenne, akkor nagyon jó lenne a helyzet Európában. Tehát mindenképpen vitázni kell arról, hogy hogyan lehet konszolidálni bölcs módon, hogyan lehet a belső piacot előtérbe helyezni, hogyan lehet a kutatásfejlesztést a napirend elejére, a programunk elejére tűzni. Tehát nagyon fontos ez, hiszen ezekkel lehet előre mozdulni. Sajnos nincs egy áttekintésem arról, hogy milyen fajta rendelkezéseket lehetne hatályon kívül helyezni, de az EU-ban, akár csak Dániában is lesznek itt-ott feleslegessé vált rendelkezések. Elnök, három kérdést fogunk meghallgatni a következő fordulóban. Jogo Ivo következik. Muito obrigado. Senhora, eh, senhora eh, Ministra, gostaria... Köszönöm szépen, miniszterasszony. Először is gratulálok önnek a ma délutáni bevezető előadásához. Sok sikert kívánok önnek. Nehéz feladatok állnak ön előtt a következő hat hónapban és szeretném elmondani, hogy felfigyeltem arra, hogy a hitelminősítő ügynökségekre is utalt. Ön ezt hangsúlyos területként nevezte meg a Dán elnökség számára. A, ezen szabályzás keretében jó pár témával foglalkozunk, de mégis ugye pénzügyi szabályozást jelent ez, sok ellentmondás övezte ennek az előkészítését, illetve a finanszírozását. Jelenleg egy olyan modell áll rendelkezésünkre, ahol maga a finanszírozás nem a befektetőktől jön. Nem tudom, hogy önnek mi a véleménye erre vonatkozóan. Mit gondol arról, hogy hogyan finanszírozzák a hitelminősítő intézményeket meg kellene-e változtatni, a szabályokat, és esetleg a befektetőknek kellene-e finanszírozniuk ezeket. Második kérdésem kapcsolódik a államadóság válság kezeléséhez. Csúcs találkozóról csúcs találkozóra azt látjuk, hogy föl csillan a reménysugár, aztán a körvonalazódó megoldások sosem érik el ezeket. Mindig csalódást okoznak. Szeretném tudni, hogy ön hogyan vélekedik arról, hogy az eurókötvények, illetve a stabilitási kötvények területén előrelépés történik-e. Egy új közös irányítást, kormányzást lehet-e létrehozni az eurózónán belül, arra vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan kezelik a kötvényeiket. Gondolja-e, hogy az LKB szerepét ki kellene szélesíteni, bővíteni kellene jelenlegi hatáskörét? Véleményem szerint fontos lenne az LKB szempontjából azt, hogy, az, hogy végső hitelezőként lépjen föl. Ön mit gondol erről? ezt az utat kellene választanunk, vagy sem. Szeretném tudni a véleményét. Aztán a gazdasági politikák koordinációja felé kell elmozdulnunk a növekedés előre fellendítése érdekében. Jelentéstevője voltam a hatos csomag egyik jelentésének. Gondolja-e, hogy, a, hogy végül is meg kellene néznünk a nagyobb koordinációt, lehetőségét, tehát a gazdaságpolitikák koordinációját kellene -e megvalósítanunk a különböző tagállamok között. Köszönöm. Ivo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter asszony. Nagy figyelemmel hallgattam önt. Értékelem részletes és kiemelkedő színvonalú összefoglalóját, azonban leginkább a valóságszerű megközelítését értékelem. Nagyon sok bonyolult területet elég valóságszerűen közelített meg. Ezek fontosak számomra. Két kettőt említenék, az első az energiaadózás irányelv, a második pedig az FTT. Ma délután sok kérdést kapott ebben a témában, nem számítok további részletekre. Igazából nincs kérdésem, hiszen én ezzel a két területtel foglalkoztam mélyrehatóban. Ali, mondja az elnökasszony. Köszönöm szépen, miniszter asszony, nagy öröm számunkra, hogy itt a bizottságban üdvözölhetjük. Lüling asszony már szót kapott, és őt szeretném kiegészíteni. A bizottság egy jó javaslattal rukkolt elő, egy koherens elemzést készít, készített. Természetesen vannak még problémák, amiket meg kell oldani, azonban a bizottsági javaslat alapelve jó. Az energiaadózási szabály, illetve irányelv felülvizsgálata rendkívül fontos, hogyha hiteles politikát szeretnénk folytatni. Modernizálni kell a piacot ezen a területen hatékonyabbá kell tenni. Hogyha nem sikerül ez a felülvizsgálat, akkor az Európa 2020-as célkitűzések tűnnek el a szemünk elől, tehát ebbe az irányba kell haladni, és jobb környezetvédelmi politikát tudunk így megvalósítani a válság, illetve az ezzel kapcsolatos körülmények ebbe az irányba mutatnak. A gépjárműipar például sok gondot okozott az energiaadózás kapcsán. Azt gondolom, hogy ezen a területen mindenképpen kompromisszumot kell találni, tehát az, a, az iparág követelménye és egy, egy nagyobb jövőkép között szeretném azt kérni öntől, hogy az energia adózás kérdése ne tűnjön el a sülyeztőben, és minél gyorsabb megoldást találjunk. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy a hogy átment az üzenetem a hitelminősítő ügynökséggel kapcsán. Természetesen nagyon fontos szerepet játszanak, nem csak a pénzügyi válságban, hanem most is. Akármikor sajtóközleményt adnak ki, az ember tágra nyílt szemekkel figyeli azt. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a javaslat figyelembe vegye az elszámoltathatóságot is. Először is ott van az a gondolat, hogy meg kell változtatni az ügynökséget időről időre, tehát nem mindig ugyanazt az ügynökséget alkalmazunk, hiszen néha egy második vélemény kikérése bölcs gondolat, Így lehet csak meggyőződni arról, hogy megfelelő az áttekintés, illetve meg kell nézni azt is, hogy milyen következménye járnak ezek a minősítések, a, legyen szó akár egy ország hiteléről, akár pedig egy vállalkozás értékeléséről. Nem ismeretes számomra a finanszírozással kapcsolatos részletek nem ismeretesek, erre a kérdésre majd visszatérek. Nehéz azt kérni az LKB-től, hogy meghaladja a szerződésben kijelölt hatáskörét. Most van egy megállapodás a terítéken, nagyon fontosnak tartom, hogy az EKB kövesse a meghatározott célokat, célkitűzéseket. Én azt látom, hogy az EKB megpróbálja megpróbál eleget tenni ennek a szerepnek a lehetőségeken belül. Várom az euró kötvényekkel kapcsolatos vitát, nem mint válságkezelési mechanizmust, hanem inkább a bizottsági zöld könyvet kiegészítendő vitaként. egy meghallgatás történt ebben a témában, és ezzel kapcsolatban jönnek be az anyagok. Remélem, hogy az előnyöket és a hátrányokat így elemezni tudjuk majd. Tehát ez nem egy válságmegoldási mechanizmus, az eurókötvények nem ezt a célt szolgálják, ez túlságosan rövidlátó gondolkodásmód lenne, hiszen ez is csalódás okozhat. Kettős döntést hoztunk, egyrészt nagyobb fiskális fegyelmet szeretnénk kialakítani Európai Uniós szintén, és ez az euró szolidaritásának tükre lehet, illetve azt akarjuk, hogy az országok jobban elkötelezzék magukat, tehát nemzeti szinten a politikusok és a parlamentek úgy érezzék, hogy ez, ez, a, ez a saját feladatuk. Azt hiszem, hogy a koordináció, amely a növekedést elősegítheti, szintén napirendre kerül majd, azonban nagyon fontosnak tartom, hogy a növekedési politikát ne keverjük össze a kiadásokkal, hiszen a növekedési politika ennél összetettebb. Például ide tartozik az, hogy hogyan működik a munkaerőpiac. Be tudnak erre jutni a fiatalok, avagy nem, azért mert túlságosan merev a munkaerőpiac hogyan működik, a belső piac, az egységes piac, eléggé progresszívek vagyunk-e, például a digitális lehetőségeket illetően, a szolgáltatások területén, tehát jó pár dologra utalhatunk. Aztán nagyon értékelem az energiaadózással kapcsolatos javaslatot, illetve hogy erre összpontosítottunk. Azt hiszem, hogy itt meg kell, el kell érnünk az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinket, és oda kell figyelni arra, hogy milyen tüzelőanyagot használunk. Kompromisszumot kell találni, és tovább kell lépnünk. Hiszen ebben a kérdésben is, mint a többiben, nagyon remélem, hogy az a célunk, hogy kompromisszumot találjunk, és ne pedig makacsú ragaszkodjunk az álláspontunkhoz, hiszen akkor semmi sem kerekedik ki belőle. A politikai viták során reményeink szerint konszenzus alakul majd ki a tényeket te tekintve, hiszen az éghajlatváltozási célkitűzések és a növekedés között nincs feltétlenül ellentmondás, sőt, sok cél általunk megfogalmazott cél a zöld úton valósítható meg, például a kereskedelem segítségével foglalkoztatás segítségével. Tehát ez a javaslat segíthet abban, hogy az éghajlatváltozás, illetve a növekedés témájában szélesebb vitákat folytassunk. Uh, Akkor most mindenkinek szónak adok, szót adok. Egyébként túl későn jelentkeztek mind. Sanchez Presedo, then Pablo, and then uh, Mr. Sarez-Wolski, who has patiently waited, um, so I'll take you all. Tehát mindenkire sor kerül, bár volt, aki későn jelentkezett, de nagyon jó szívem van. E, raportőrnek adom meg a szót, aki a Sixpacknek és a Tupacnek is raportőre volt. Igen, de csak röviden szólhatok most. Három dologgal kell foglalkoznunk, ugye az első a pénzügyi piacok megszabályozása, a másik a stabilitás az eurozónában, a harmadik pedig a növekedés és a konvergencia. Azt gondolom, hogy az elsővel foglalkoztunk. Itt a, válás, a válságmenedzselés az, ami egy olyan dolog, amivel nem foglalkoztunk, a nagy bankokon belüli válságmenedzselés, ami az eurozóna konszolidálását illeti, ott azt gondolom, hogy egyre több jogszabályt ontunk, ugyanakkor én személyes válságként élem meg azt, hogy megpróbálom összeegyeztetni a six-packet, a Broad Economic Guidelines-al, vagy az Employment Guidelines-al, vagy az Európai Szemeszterrel, vagy az EU 2020-szal, és mindezt összeegyeztetni azzal, ami, amivel most ténylegesen foglalkozunk. Ott van egy hiányzó láncszem. Minden, amit eddig tettünk és csináltunk a makrogazdasági egyensúlytalanságokkal szemben, eh, illetve megértetni a sixpacken belül, hogy miről is szól az egyensúlytalanság, az most feledésbe merül, mert egy elemre koncentrálunk. A harmadik meglátásom a növekedéssel és a konvergenciával kapcsolatos, igen, Eh, a pénz elköltése és a stimulálás nem ugyanaz a dolog. Eh, ön hogyan gondolja, hogyan tudjuk ösztönözni a növekedést és a konvergenciát? Mert eh, minden, amit bármit tettünk eddig, az szinte mind recesszióhoz járult hozzá. Mi az ön terve arra, hogy a megfelelő típusú növekedést érjük el, illetve hogy a létfontosságú konvergencia létrejöjjön, Antoni. Köszönöm. Szeretnék én is gratulálni önnek eh, ahhoz a szerephez, amit el fog játszani az elkövetkezendő hat hónapban. hitelekkel eh, foglalkozó irányelvvel kapcsolatban lenne kérdésem. Azt gondolom, hogy ez a hat hónap, ez kritikus lesz a pénzügyi stabilitás szempontjából, ezzel talán mindenki egyetért. Az elkövet, elmúlt néhány napban sokan mondták már, hogy a stabilitási alapokat európai és nemzetközi szinten is fel kell duzzasztani. Lagarde ezt mondta, Rahoy és Monti miniszterelnökök is ezt mondták, Mário Draghi is ezt mondta. Tehát európai és nemzetközi szinten fel kell duzzasztani ezeket a pénzalapokat. Köszönöm. Miniszterasszony, Ferrera asszonyhoz hasonlóan én is egyetértek azzal, hogy beszélnünk kell a növekedéssel, növekedésről. Azt gondolom, hogy eh, a költségkiadások eh, csökkentése nem elégséges. Ösztönözni kell a növekedést. Ezt hogyan kívánják elérni? Egy kollega már felvetette azt a kérdést, hogy miből fogják finanszírozni a nagy európai infrastruktúrális projekteket, különös tekintettel a közkiadások jelenlegi helyzetére. Hogyan próbálják előmozdítani a növekedést? Sirius Wolski következik. Köszönöm, elnök asszony. Holnap miniszter asszony ön fogja vezetni az ECOFIN ülését, amely a Fiscal Pact, a fiskális paktum ötödik változatát fogja megvitatni. Strasbourgban szerdán az miniszterelnöke előadta a e, mondani valóját, ezt követően megszavazott a parlament egy állásfoglalást, amelynek negyedik cikke e, arról szól, hogy minden miniszterelnök egyenlő joggal vehesse részt az ilyen találkozókon. E, önnek, ez, önnek erről mi az álláspontja? Okay, so that's the end of the questions. Köszönöm. Akkor kezdeném a végén. Nincs elnökségi álláspontunk azzal kapcsolatban, hogy részt vegyenek vagy ne az elnökségi üléseken, eh, mert ez nem elnökségi döntés, de a Dán álláspontot eh, ismertetem. Szerintem a részt kell, hogy tudjunk venni eh, ezeken az üléseken. Ezt a Dán álláspontot már Dánia sokszor kifejezte, én ezt most aláhúzom megint, és az elkövetkezendő napokban is hangoztatni fogom, hogyha nincs megállapodás, biztos vagyok benne, hogy egy sor állam ezt az álláspontot fogja képviselni, mert azt gondolom, hogy olyan stádiumában vagyunk a tárgyalásoknak, amikor már egy sor dolog tisztázott, tisztázódott. Világosabb a dolog, mint a folyamat elején volt. Ez az egész dolog viszont tényleg nagyon fontos, és ezért is gondolom azt, hogy ha már aláírjuk, akkor vegyünk részt a kidolgozásában és a tárgyalásokon is. A másik felvetés, erre kettős válaszom van, másik kérdésre válaszolnék. E, nagybankokkal kapcsolatban, ugye milyen tőke megfelelési és tőke követelményeket támasztunk a nagybankokkal szemben, erről, erről már korábban beszéltünk. Egyetértek önnel abban, amikor azt mondja, hogy állandóan hozunk döntéseket, újabb és újabb döntéseket, de mi történik akkor, hogyha a mechanizmus megváltoztatja a valóságot? Lesz egy jelentés, az Európai Bizottság jelentése a makrogazdasági egyensúlytalanságokról, ezt az ECOFIN tárgyalja, de azt remélem, hogy itt eh, most nem csak arról lesz szó, hogy újabb és újabb jogszabályokat fogunk eh, előállítani, hanem eh, arra is koncentrálni fogunk, hogy a korábban hozott döntéseket, jó döntéseket végrehajtsuk, végrehajtassuk. Azt gondolom, hogy jogalkotó intézményként fontos lehet nekünk, az fontos kell, hogy legyen az, hogy amilyen döntést meghoztunk, azt végre is hajtsák. Ez tehát az első elnökségi prioritás valójában. Ami a növekedést illeti, ma már mondtam, fontos az, hogy a növekedést ne kössük a kiadásokhoz. Egy sor dolgot kell egyszerre elérnünk. Azt gondolom, hogy el kell mélyíteni a belső piacot, kereskedelmi ügyekre is koncentrálnunk kell. Ezzel kapcsolatban lesznek itt is viták a parlamentben prioritással kell tenni a kutatásfejlesztést. Ezek azok a dolgok, amelyekről tudjuk, hogy hozzájárulnak a növekedéshez. Negyedikként a strukturális reformot említeném, egyes, minden egyes országban erre szükség lehet, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac hatékonyabban működhessen. Nyilvánvaló, hogy ezek a módszerek a múltban már működtek, valószínűleg most is fognak. Ami azonban a konszolidációt illeti, azt többféleképpen el lehet érni, és ott pontosan kell fogalmazni, hogyan lehet tehát okosan költeni, és körültekintően költséget csökkenteni. Így foglalták össze a beszédem egy részének mottóját, és erre utalnék vissza. E, politikai bátorság kell ahhoz, hogy megszabjuk a prioritásokat. Nagyon tetszett nekem, amikor néhány évvel ezelőtt először felmerült a konszolidáció gondolata, az OECD azt mondta, hogy igen, konszolidálni kell, de a prioritásokra oda kell figyelni, például az oktatást meg kell védeni. Tehát az oktatásra szükség lesz, mert az fog elvezetni a növekedéshez. Nyilvánvalóan nem lehetünk butábbak, mint néhány éve voltunk, sőt, inkább okosabbnak kéne lennünk. Köszönöm. Azt gondolom, hogy akkor időben be is fejezzük. Köszönjük, hogy eljött, miniszterasszony. Ígértem, hogy kimerült, ki, kimerült lesz a végére. Ehm, köszönöm még egyszer. Emellett elmondanám önnek, hogy meghívjuk önt a, az ECON foglalkoztatási és költségvetési bizottság, valamint a 27 nemzeti parlament képviselőinek ülésére, amelyet itt az európai szemeszter keretében szervezünk. Önnek ezt most átadom, le se tagadhatja később. Voltak már ilyen találkozók, most sikerül összeültetni, egymással leültetni a három szakbizottságunkat, illetve a tagállamok szakbizottságát. Előfordul, nem, hogy nem pontosak az átfetések az itteni szakbizottságok és a nemzeti parlamenti szakbizottságok között. Mindenképpen az európai szemeszterben szeretnénk az, a nemzeti partnereket is meghívni. Nem feltétlenül én akarom kimondani az utolsó szót, de mindenképpen meg akartam köszönni a meghívást, és a márciusi ECOFIN ülés előtt már többet fogunk tudni mondani az európai szemeszterről, és azt gondolom, hogy akkor lehet majd folytatni ezt a vitát a gazdasági irányításról, a gazdasági kormányzásról. Emellett köszönöm a jó kívánságokat, és önöknek is eh, sok szerencsét kívánok. Úgy éreztem, hogy együtt tudunk működni, és eh, tudunk kompromisszumokat találni a különböző fontos kérdésekben. Köszönöm. Thank you very much, and the meeting recommences. Köszönöm. Holnap reggel 9-kor folytatjuk a hitelminősítő intézetekkel.